Dear colleagues, uh, we're going to make a start. Kedves kollégák, bejelentésekkel kezdjük, és mielőtt elkezdenénk és elfogadnánk a napi rendet, egy rövid nyilatkozatot szeretnék felolvasni a tolmácsoktól. Nyilván tudja mindenki, hogy miről van szó, de el szeretném ismételten olvasni. Úgyhogy azok a kollégák, akik még nem tudják, tudják. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy az egyoldalúan rájuk kényszerített új munkakörülmények miatt továbbra is, immár harmadik hete munkaügyi vitában állnak a vezetőséggel. Több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink nem keresik velünk a kapcsolatot problémáink megoldás érdekében. Erre az ülésre több fülkébe a tolmácsokat berendelték, tehát munkára kényszerítették. Mivel úgy gondoljuk, hogy ezzel a tolmácsok sztrájkhoz való jogát sértették meg, és mivel ez diszkrimináció egyes nyelvekkel és képviselőkkel szemben, szolidaritásból a többi fülke úgy döntött, hogy a tervezettekkel szemben ma nem szüneteltetik a tolmácsolást. Sajnálattal tájékoztatjuk önöket arról is, hogy ma nem túlorázunk, és a tolmácsolás pontosan 12.30-ig áll rendelkezésükre. Köszönjük a figyelmüket! So thank you for listening to this announcement. And I hope I've, uh, to the interpreter, I've faithfully read this uh, statement out. Um, okay. Right. So... Nos, ezen korlátozásokkal a tolmácsolási szolgáltatás terén, akkor most uh, fogadjuk el a napi rendet. A következő változások lesznek. Az ötödik pont a humanitárius segítség a állásfoglalási javaslat. Az EU-Tunézia lesz a törökországi napirend között, helyett a tizedik pontban. A 33-as pont a jelentés tervezett beszerről való beszámolás beszámoló Bulgáriába. Ezt el kellett halasztani a 35-ös, 36-os pont 15 perccel hamarabb kerül tárgyalásra, hogyha nincs tiltakozás, elfogadjuk. Ami a tolmácsolást illeti, hallottuk a tolmácsok bejelentését, ezen kívül a horvát, a dán, a máltai és a gélik kivételével minden nyelv rendelkezésre áll. Koordinátorok ajánlásai voltak bizonyos jelentéskészítők. El szeretném mondani, hogy Kis Tetina úr először is a néppártól a tanácsi határozatról, a horvátországi témában Skripek úr az ECR-től, a pszichoaktív anyagok témájában Carlos Coelho a néppártól azon rendelet témájában, amely a vízről szól, ami a véleményeket illeti, az SDS, az INTA vélemény saját kezdeményezésű jelentéséről Pável úr, nem, nem, ő szocialista nem, is, itt a néppárt áll. Elnézést. Mindenesetre ő a jelentés készítője az Európai Munkaügyi Hatóságról, Michael Bondi a néppártól, az ITRE saját kezdeményezésű jelentése az iparpolitika és mesterséges intelligencia robotika témájában coordinators' recommendations endorsed. Yes. Ez a koordinátorok ajánlásait akkor támogatjuk? Elfogadjuk? Igen. Delegált és végrehajtási aktusok két határozatot kaptunk végrehajtásra, az egyik június 11-én a bizottság részéről a különböző jelző fegyverek vonatkozásában, illetve a fegyvertartást, illetően június 12-én a bizottság végrehajtási irányelvéről a tűzfegyverek témájában a 91.477 EC e irányelvről a fegyverek beszerzését és tartását illetően. A 2017-ben 853-as irányelv végrehajtó aktusai 2017. május 17-éről, amely módosítja a tanács irányelvet, amely a 91477 EHC jelzést viseli, megint csak a fegyverekről. Június 25-ig lehet tiltakozni a végrehajtási aktusok vonatkozásában, ez volt az első dátum, és most június 26-a a második esetében. Hogyha valaki tiltakozni kíván, akkor a Libe titkárságot június 25-ig, illetve 26 ig déli 12 óráig tájékoztassa. Elektronikusan fogunk szavazni, úgyhogy mindenkinél legyen kéznél a szavazókártyája. És négy képviselőhöz beszélek. Köszönöm, hogy eljöttek egyáltalán. Akkor ezzel a harmadik napi rendi pontunk következik. Három oldal egyeztetése vonatkozó megbizatásról szól. A költségvetési eljárás részeként eszmecserét folytatunk a 2019 évi költségvetés tervezettől, a LIBE prioritásokról, Vioti úr. Vioti úr kapná meg a szót először, hogyha itt lenne, de nincs itt, úgyhogy Kriszogonosz úr következik, a Libe vélemény előadója. Thank you, Chairman. Uh, Sorry, Mr. Chrysogonos, please go ahead. Thank you. Elnézést, parancsoljon. Uh, the European Union... Az Európai Unió kritikus ponton van, ami az európai projektet illeti. A polgárjogok, igazság és belügyeknek a megfelelő megvalósítása alapvető fontosság a projekt szempontjából. Ahhoz, hogy a biztonság és igazságosság övezete megfelelően működhessen, és, haszno- és harcolhassunk a bűnöldözés mellett, ahhoz előre kell lépnünk. A több éves pénzügyi keret 2019-ben, amit elfogadunk, majd teljes mértékben fel kell, hogy legyen töltve. Egyre több migráns érkezik az EU-s határokhoz, ezért aztán különösen fontos az, hogy megfelelő finanszírozást nyújtsunk, hogy a European Asylum Office-t egy teljes jogú ügynökségé alakítsuk, amely eh, garantálhatja minden egyes kérelmező jogainak figyelembevételét. Ezért aztán nagyon fontos az, hogy a Frontex is megfelelő finanszírozást kapjon, hogy a mandátumát beteljesíthesse. Így aztán nagyon fontos, hogy a menedékes migráns alap 56%-kal kell, hogy növekedjen, hogy az új Dublini jogalkotásnak megfeleljen. 175 milliós különborítékot kértünk Görögországnak, ezek, ezt megkaptuk, és ezt pozitív lépésként értékeljük. 2017 végén 275 millió eurót kellett a migráns menedékes integrációs alapba átirányítani, de sajnos néhány tagállamban felszívási kapacitási hibák merültek fel, ezt meg kell akadályozni a jövőben. Nagyon fontos, hogy legyen egy külön költségvetési sor minden egyes szélkitűzéshez. A LIBE szakbizottság csak így láthatja át az EU-s finanszírozást. Ami az alapvető emberi jogokat illeti, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felügyeleti mechanizmusok működjenek az, igazságos, az igazság és belügy területén. Nagyon fontos, hogy az alapvető jogok nagy nyomás alá nehezednek, ezért azt ajánljuk, hogy a FRA-nak a költségvetése, illetve az Európai Adatvédelmi Biztos költségvetése megfelelően növekedjen. Ezen kívül szükséges, hogy az EU-LISA megfelelő erőforrásokat kapjon 2019-ben, mert személyzetre és szakértőkre van szükségük ahhoz, hogy a plusz feladatot ellásthassák. A jelenlegi javaslatban, amit a bizottság tett a többéves pénzügyi keretre 2021 2027-re nem ez a helyzet. Ami a belső biztonságot illeti, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a rendőr és igazságügyi együttműködés a terrorizmus elleni harcban és más súlyos bűnek elleni harcban, illetve a kibér bűnözés elleni harcban prioritások ennek a szakbizottságnak. Eredményeképpen különböző bűnöldözési formák elleni harcban illetve a harmadik országokkal együttműködve az Europol elegendő finanszírozást kap majd. Ugyanez igaz az Európai Drogügynökség munkájára. Ezen kívül az Európai Információs Biztonsági Ügynökség mandátumához kapcsolódóan megfelelő finanszírozást kell kapniuk a kibér bűnözés elleni harchoz. Ezen kívül az Eurojust-nak elegendő erőforrást kell biztosítanunk, hogy megfelelően koordinálhassák a bírósági eljárásokat az érintett hatóságokkal a tagállamokban. De a több éves pénzügyi keretben 2021-2027-ben csökkentették az elkötelezettséget az Eurojust részére, ez nem eredményre vezető. Ez ilyen csökkentés e-, elfogadhatatlan, figyelembe véve a feladatok kibővülését, és ezt a döntést felül kellene vizsgálni. Ugyanakkor a 4,9 millió eurós erőforrások a főügyészi hivatalnak nagyon pozitív lépést jelentenek. Ezen kívül a költségvetés végrehajtatása, különösen a polgárjogok igazságügy és belügy területén, az Európai Unió alapelveit erősíti, úgy, mint az emberi jogok védelmét, szolidaritást, együttműködést és demokráciát. Köszönöm. Thank you, Mr. Christigonis. I just have one shadow who wishes to take the... Köszönöm szépen. Egy árnyék jelentős készítő szeretne hozzászólni, parancsoljon. Ó, bocsánat, elnézést, Jötis úr is itt van, majd utána ön is kap szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, nagyon rövid leszek. Szeretném hangsúlyozni két vagy három dolog jelentőségét a költségvetésben, ami a jövő évet illeti. Először is, hogy milyen eljárási jogai vannak a jelentkezőknek a különböző kérdések terén a migránsok integrációt elősegítendő. Ez az első. Úgy látom, hogy a LIBE vizsgálati jogát fenn kell tartani az EU-s finanszírozás átláthatóságának elősegítésére, és az FIA és az IDPS e támogatása elérendő, itt végül is az alapjogok támogatását jelenti, és a szakbizottságunknak ennek jelentőségét hangsúlyozni kell. Ami az egész szöveget illeti, hangsúlyozni szeretném, a 11-es, 14-es bekezdések a 29-estől a 35-ösig és a 46-ostól a 48-asig tartó szövegekben. Nem akarom ezeket most felolvasni, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez rendkívül fontos. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Um, Köszönöm szépen, Mamikins úr. Daniel Viotti következik, aki a költségvetési előadó. Utána szeretne még vissza, visszatérni a kérdésre? Majd utána konklúziókat hallgatunk meg öntől, és övéle, önné lesz a szó utána. Köszönöm szépen, köszönöm. Elnézést kérek, hogy elkéstem. Tehát elnézést, hogy elkéstem, de Brüsszelben a forgalom egyszerűen borzasztó. Elnézést, tehát még egyszer köszönöm, köszönöm, hogy meghívtak erre a vitára. Azt hiszem, hogy már körbejártam itt a szakbizottságot. Mindig is nagyon fontosnak találtam, hogy találkozzak a kollégákkal, főleg a specializálódott szakbizottságban. Tehát itt a prioritások sajátos jellegűek. Köszönöm a levelet is, amit május 25-én írtak. Nyilván nem fogom felolvasni, hiszen nyilván az elnök úr már említette a prioritásokat. Azonban két-három dolgot szeretnék kiemelni, amelyekkel kapcsolatban úgy gondolom hozzá kell, hogy szóljak és amelybe be kell fektetni a parlament részéről, és önök is kiemelték. Ami a menekült ügy, ügyet illeti, nyilván nem volt elegendő a finanszírozás, hogy a, az ügynökséget létrehozzuk. Olyan cél ez, amivel egyetértek, de nagyon nehéz ezt elérni. Nem csak gazdasági szempontból, hanem a költségvetés szempontjából is mert négy sorba kellene ezt elosztani, mert van egy sor, amely ennek ö, lett számva, illetve a kutatás, mentés ö, a tengeren, ezek olyan politikai műveletek, amelyekkel teljes mértékben egyetértek, hogy többet kellene tennünk. És amikor majd az egyeztetés lesz, többet kell erről szólni. A több éves pénzügyi kereten belül is szánni kell erre. Ami a külső határok kezelését illeti, a Frontex finanszírozása nem elegendő, nagyon fontosak az EOLISA és az egyéb ö, finanszírozási források megemelése, természetesen az Európai Parlament mi mindig a tagállamokat arra kérjük, hogy ha új szükségletek jelennek meg, akkor új pénzeket kell erre szánni. Amikor a bizottságnak új feladata jelentkezik, új pénzekre, új munkatársakra van szükség. Úgyhogy az ügynökségek csak így tudják a plusz munkát elvégezni de ha nincs megfelelő munkatárs állomány, akkor nem. Együttműködés természetesen a terrorizmus elleni harc terén, a különböző bírósági és rendőri szervek között, az új EPO, az Európol is rendkívül fontosak ebből a szempontból. Migráció még mindig, és menekültügy a joga alap nagyon fontos eszköz kell, hogy adjon, hogyha humanitárius segélyt akarunk nyújtani, az egyeztetés során lehet, hogy ez is nehéz kérdés lesz, aztán a nemzetközi befogadás a menekült státuszt kérőknek, a határok kezelése, megfelelő finanszírozásra, emberi előforrásra van szükség az EOLIZA vonatkozásában is. Na most, ami az ügynökségek forrásait illeti. Ez az utolsó dolog, amiről ez a rövid hozzászólás szól. Nyilván emlékeznek arra, hogy tavaly a konciliáció az egyeztetés során sikerült elvégeznünk azt a munkát, amit szerettünk volna, de az Európol és az ISO vonatkozásában nem föltétlenül, csak olyan pici forrásokat sikerült elérni, ami nagyon kevés munkatársat tud finanszírozni. Úgyhogy a tanács nyilván más ügynökségek és más források vonatkozásában is a személyállomány csökkentését és a források csökkentését kéri majd. Ezzel kapcsolatban is szeretnék világosan fogalmazni ha nem növeljük a forrásokat a tanács részéről, nem lesz elegendő munkatárs, és valószínűleg az lesz a kockázata ennek, hogy nem lesz tartalék sem a kísérleti projektekre, sem az előkészítő szakaszra. Végül politikai jellegű, nem szakmai jellegű gondolatot szeretnék megfogalmazni. Nyilván tudják és el tudják képzelni, hogy a legtöbb kérést nyilván figyelembe vesszük a libe részéről, azonban új megállapodásra van szükség a tanácssal. Mert ha a tanács, és ez úgy tűnik, és nyilván ez nem egyetlen esetre igaz, tekintettel az új olasz kormányra, a tanács orientációjára. Tehát ha a tanács még inkább a migráns kezelésre, a migráns hullámokra koncentrál, akkor egyen, elegendőnek kell lenni. Akkor nem, nem lehet azt mondani, hogy a parlament keresen új forrásokat, új feladatokra, új missziókra, új programokra, új projektekre, ha nincs megfelelő finanszírozás erre. Ennek vörös vonalnak kell lennie nekünk, és az egész parlament számára is úgy gondolom mert egyébként szeretnék így fogalmazni, nem csak populista erőké, hanem populista adminisztrációvá és szervezetté válunk. Úgyhogy a helyzet ez, és nyilván az én célom ezzel a módszerrel az, hogy a lehető legmagasabb jóváhagyást szerezzünk a mandátumhoz a trialógus áromoldal egyeztetés során, a lehető legtöbb munkatársal, mert nem csak a frakciók, hanem az egyes szakbizottságok csatlakozása terén is rendkívül fontos ez. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr! Okay, thank you very much, Daniel. I <clears throat> think you made your points very well. Um, Köszönjük szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez nagyon világos. Elnézését kell kérnünk, aki korábban jelezte, hogy az Audi véleményét kíván hangot adni. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr a levél tartalmára vonatkozó eszmecserével során világosan tettem azt, hogy a prioritásokat megfelelően kell sorba rakjuk. Biztosítanunk kell azt, hogy a frontline-on a front, tevő országok olyan tám- ügynökségeknek kell támogatni, mint a Frontex, az iaszo Tudom, hogy új megállapodás van ezzel kapcsolatban, továbbra is azonban jobban szeretném, hogyha láthatnánk a normál trialógus eljárás eredményét. Fontos az, hogy megfelelő eh, hát, eh, pénzügyi források álljanak rendelkezésre az ember csempészet elleni küzdelemre. A külső határon országok úgy érzik, hogy nem kapnak megfelelő támogatást az Európai Uniótól, ezért fontos az, hogy miközben a források rendelkezésre állnak a menekültügyben, további pénzekre kell rendelkezésre állni Frontex annak érdekében, hogy a külső határokkal rendelkező országok támogatást kapjanak, a flexibilitási eszköz megerősítését is javaslom annak érdekében, hogy megvalósíthatók legyenek olyan szakpolitikák, amelyek a hármas fejezethez tartoznak. A Költségvezési Bizottság javaslatai nem kapnak megfelelő hangsúlyt annak ellenére, hogy ezek a szakpolitikai területek általában alulfinanszírozottak. Azt tapasztaljuk, hogy a migrációs kérdések destabilizálóak lehetnek, nem csak néhány tagállam számára, hanem az Unió egészére vonatkozóan, és miközben minden tiszteletem az innovációt illeti, és azt kell mondjuk, ha nem oldjuk meg a migráció kérdését, akkor zavar keletkezhet, és, a, keletkezhet, és akkor nem lesz mód innováción gondolkozni. Világos az, hogy a bizottság tisztában van ezzel, amikor a következő MFF-re javaslatot tesz. A teljes összegek meg háromszorozódnak szinte, majdnem 33 milliárd euróra, a hármas fejezet alatti egyéb területeken hangsúlyoznom kell a pénzügyi támogatás jelentőségét a kiberbiztonság területén, elkerülendő a radikalizálást és a kríziskezelést, ami pedig a belső biztonsági alap csökkentését illeti, illetve a a EU-LISA költségvetésre mintegy 100 millió euróval nő. Alla számítunk, hogy az interoperabilitási keret 2019-ben lép életbe, és az EU-lizának megfelelő erőforrásokra, munkatársakra van szüksége ahhoz, hogy elláthassa a szükséges feladatait korlátozottak a lehetőségeink, hogy minden célkitűzést teljesítsünk, ami a két következő két évre előttünk áll, ezért a hatékonyság növelésre kell összpontosítsunk, oda csoportosítsuk az erőforrásainkat, különösen a migráció kérdésére, ahol kockázat van, van a Európai jövőre. Szeretnénk, hogyha a 2019-es költségvetésben még ismét hangsúlyozhatnánk a prioritásainkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Itt nyilvánvalóan további eszmecserére számíthatunk, és Viati úr gondolom válaszolni kíván. Szeretnénk azonban ezt rövidre venni, mert a görög migrációs minisztert várjuk, úgyhogy csak kevés idő áll rendelkezésünkre őt hallgatni, úgyhogy köszönöm szépen önöknek, köszönöm Viati úrnak a a hozzászólását és a Sedónak a beszámolóját, és köszönöm szépen valamennyiüknek. A görög miniszter, nem tudom, megérkezett? Nos, tehát nos, kedves kollégák, tehát Egy perc. Két perce mondták, hogy egy perc múlva itt lesz, úgyhogy... Amint megérkezik, akkor elkezdjük, mert csak korlátozott idő áll rendelkezésre neki. Kedves kollégák, most akkor átérhetünk a napi rend négyes pontjára, és szeretettel köszöntöm Dimitrios Vicánzt, az új görög minisztert, aki a migrációs politikáért felel. Különösen fontos ez számunkra, hiszen mindenképp találkozni szeretünk volna az új miniszterrel, de most különös jelentőséget ez azért nyert, mert a menekült ügyek nagyon aktuálisak. Köszönjük szépen mindazokat a lehetőséget, hogy amikkel korábban kapcsolatban lehettünk, korábbi minisztert is jól ismertük, tegnap is eszmecseréket folytattunk, és hát gondolom az embereket nagyon érdekelné, hogy mit hallhatnak a minisztertől a makroszinten. Jövő héten tanácsülés lesz, és hát a, és nagyon érdekes lenne a sok egyéb részletről hallani, ami jelenleg Görögországban zajlik. A kollégáink nagy tapasztalattal rendelkeznek a monitorozás területén, és gondolom, hogy szívesen cserél eszmét a kollégáinkkal. Szeretnék időt hagyni a kollégáknak a kérdésekre, a fontos kérdések föltevésére. A, volt egy rövid videó a menekült világnap alkalmából. Ezt a rövid videót most meg fogjuk nézni, hogy megmutatjuk most. Jól, jól értem? Igen, most jön tehát. Sorry, the seamless organization of the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 Um, Nos, tehát még egyszer szeretettel köszöntjük a miniszterület, és aztán itt a helye az eszmecserének. Köszönöm szépen, görögül fogok beszélni, és úgy gondolom, hogy amit elmondok, az elegendő információval szolgál a tekintetben, hogy mi történik Európában, illetve Görögországban. Tisztelt elnök úr, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ma a menekültek világnapján esély nyílik arra, hogy itt lehessek a LIBE szakbizottságban. Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Az Európai Parlamentnek a szerepe a menekült és migráns válság kezelésében és egy pán-európai politika kialakításában nagyon időszerű és sürgető is, jobban, mint bármikor eddig. A közös európai értékeket tiszteletben tartva, az emberi jogokat tiszteletben tartva, a szerződéseket és a nemzetközi jogot követve lépünk fel. Engedjék meg, hogy konkrét lépésekről számoljak be, és elmondjam a véleményemet arról, hogy a Dublin 4-es helyzet hogyan alakul, mi a helyzet Görögországban, és mi a programunk 2018 második felére és 2019 első felére. Előtte viszont megosztanék önökkel egy alapgondolatot. Az, hogy közös ez az unió számunkra, az elvárja, hogy folyamatos legyen a párbeszéd, jövőorientáltak legyünk, és tiszteljük egymást. De ehhez egy közös alap kell. Ha nincs ilyen alap, akkor visszatérünk az alaphoz, amikor nem létezett az unió. Nem volt közös értékek, nem voltak közös szabályok, nem voltak közös szerződések. És akkor fölmerül az időszerű kérdés, és ez kivetődik a migráns kérdése is, és a menekült kérdése is. A Genfi szerződés, a New Yorki szerződés, ezek élnek? Érvényesek? Igen vagy nem? Hogyha szolidaritásról beszélünk. Az emberek iránt, az együttműködésről, a tagállamok együttműködéséről, azért, hogy segítsük ezeket az embereket, akkor így kell döntenünk. Vagy arról akarunk dönteni, hogy visszaküldjük ezeket az embereket? Ezekre a kérdésekre a válaszok. Ezek a mérvadóak, és ezek diktálják, hogy hogyan lépünk, minden ettől függ az ezekre adott válaszoktól. Egyértelmű az én véleményem, nyilvánvaló, az enyém az igen a kihívások, amivel szembenézünk Európában a migráns kérdéssel kapcsolatban, együttműködést kívánnak, minden résztvevőt beleértve. Ehhez a nemzetközi szerződések és a közös értékek a mérvadóak. Nagyon sokat várunk el, nagyon nagyra törő a cél. De közben minden egyes politikai erő nem azonos módon lép fel az Unióban. Mi a közös cél? Az a cél, hogy közös legyen a menekültügyi politikánk az Unióban, ahol a fő tengelyek mentén működünk. Először is legális és biztonságos útvonalak a migránsok számára, hogy ne kelljen veszélybe kerüljenek. Másodszorban közös menekültügyi rendszer az Unióban, válság idejére is, amely nem terheli le csak azokat a tagállamokat, amik a peremvidéken helyezkednek el, és végül a harmadik országokkal való együttműködés annak érdekében, hogy az alap okokat felszámolhassuk, amik a migrációt okozzák. Aztán, hogy igazat mondjunk, nem igazán pozitív az európai politikai háttér folyik a polarizálódás, és sajnálatos módon nem látszik, hogy mikor lenne majd ennek vége. Az egyenlőtlenségek nőnek az Unióban, és ami különösen aggaszt minket, az az, hogy a migráns kérdés keretében Irak, Szíria, Libanon, az innen származóak a nemzetközi szervezetek védelmére szorulnak. A kívások nagyok, a válasz az együttműködésbe rejlik. Európában mindent meg kell tenni, hogy választ adjunk. Az áramlatokat kezelnünk kell, egy nagyra törő tervet kell megvalósítanunk, amely jogokat ad a menekülteknek, és lehetőséget arra, hogy legálisan, rendezett módon érkezzenek az Európai Unióba. Nagyon fontos, hogy a bűnüldöző is folyjon, hogy az embercsempészekkel felvegyük a harcot. Az egyik legfontosabb kérdés ma az, hogy a közös európai menekültügyi rendszert és a Dublini rendszert hogyan lehetne átfogalmazni. Én nyílt leszek önökkel. Görögország támogatja az Európai Tanácsnak a döntését. Nem, az Európai Parlamentnek a döntését. Igazából majdnem száz százalékban egyetértünk az önök álláspontjával. És öröm volt számunkra, hogy Tajani úr levelét megkaphattuk, megkapta ezt a görög miniszterelnök, és örültünk annak, hogy a tagállamok ilyen irányba haladnak. Én azt mondanám, hogy ez az ideális helyzet ezen a kívánatos, amely irányba az Európai Parlament halad. De ugyanakkor sajnos tudjuk, hogy az Európai Tanácsban, hát nem egészen így néznek ki a dolgok. Gyakran egy olyan irányba haladnak, ahol egyszerűen nincs megoldás. Görögországnak az álláspontja az, hogy a bolgársoros elnökséget támogatja, abban, hogy közös megoldást találjunk, ami hát előre mutató. Ezért aztán a vita alapjának tekintjük azt, annak ellenére, hogy nagyon sok a különbség, eltérnek a vélemények, hogy a bolgár soros elnökség nyilatkozatán alapozva végezzük a munkát. Mindenkinek vissza kell lépni, ha nem valósul ez meg, és a kezdetektől kezdhetjük a munkát. Amit elmondhatok, hogy az Európai Parlament részéről van egy nyomás. Itt az idő arra, hogy gyorsan megkezdődjenek most már a triológusok annak érdekében, hogy közös megoldást találjunk. Végül mi úgy gondoljuk, hogy ahogy jött a hét törvényből álló csomag, úgy kell azokat elfogadni mi úgy gondoljuk, hogy nem szabad szétroppantanunk ezt a csomagot, és nem szabad így újra kezdenünk mindent a jövőben. Öt tagállam a frontvonalban található a befogadás szempontjából, itt nekünk különösen fontos ez a kérdés. 13 pontot fogalmaztunk meg a tanácsnak, négyet elfogadtak a javaslatok, kilencet nem. Természetesen <clears throat> ez mikor is történt, két hónappal ezelőtt, azóta voltak választások, nagyon megváltozott a helyzet is, de úgy gondoljuk, hogy ez a 13 álláspont, amik összeegyeztethetők a parlament álláspontjával, ezeket el kellene fogadni. Ennek ellenére természetesen szívesen eljövünk ide, hogy vitázzunk, de el kell fogadniuk ezeket az állásfoglalási pontokat a frontvonalban levő országok számára, hiszen ők viselik a fő terhet. Számunkra különösen fontos, hogy legyen részvállalás, és ne bizonyos frontvonalban levő államokra terheljük az összes súlyt, hiszen nem bírják ezt elviselni, nem viselhetik ezt el, és ehhez megfelelő szolgálatokat kell kialapítani. Nem igazságos, hogy bizonyos tagállamok pénzt kapnak, és azt mondjuk, hogy na akkor most már végezzétek el az egész munkát. Meg kell osztani ezt a munkát, és csak így viselheti el a nyomást az Unió. Jók az elképzelések, amiket kaptunk a parlament részéről, minden egyes tagállam, még akkor is, hogyha bizonyos tagállamokra nagy nyomás nehezedik. Hogy említsem meg a Dublini rendszert illetően, hogy hogyan néz ki a helyzet jelenleg Görögországban? Látták a videót? Nem 2015-ben vagyunk. És mivel Európában vita folyik, ezért nem is térhetünk vissza 2015-be, azért, mert egyszerűen nem azok a feltételek, mint akkor. Európában jelenleg a dialógus nem arról szól, hogy hogyan fogadjuk be a menekülteket, hanem olyan, mintha nem következne ilyen holnapi nap soha, mindenki vissza akar térni 2015 ben Ezzel le kell számolni, nem erről van szó, nem ez kellene, hogy a napi renden szerepeljen. Egy sürgősségi helyzettel állunk szemben, mi folytatjuk az erőfeszítéseket. Persze 2015-höz képest javult a helyzet, persze nagyon nagyok a nehézségek, de mégiscsak jobb. De ha megnézzük, hogy hova jutottunk, ez évekre van a 2015-ös helyzettől. Ma, és nem akarok túlozni, a következő a kép. 60 ezer menekült van Görögországban, ebből kb. 16 ezer a szigeteken található emelkedett a menekültek száma 2017 második végében Törökországon keresztül, akik jöttek, illetve 2018 első részében. Most akkor nem fogok pontos számadatot említeni, de egyszer csak áprilisban a szárazföldi határokon nagyon megnőtt a menekültek száma. Ez nagyon leterheli a görög befogadó központokat, különösen az Égei-tenger szigetein Állandóan tartjuk a kapcsolatot a bizottsággal Avramopoulos biztos úrral és a polgár soros elnökséggel. Együttműködtünk a török kormányjal. Két magas szintű találkozás volt, egy Aténban, egy Isztambulban. A fő eredménye ezeknek az volt, hogy a 2017-es májusi szintre esett vissza az, ár, az áramlatok száma. 6700-an érkeztek Görögországban május, áprilisban, 3000-en májusban, és körülbelül 1050-en júniusban. Úgyhogy akkor ebből nagyon jól látható, hogy hogyan csökkent. A görög oldalnak az a kívánalma, hogy együttműködjünk mind az Unióval, mind Törökországgal, annak érdekében, hogy csökkenjenek ezek az áramlatok. Az elmúlt időkben az Adriai tengeri, nyugat-balkáni útvonalakról egyre inkább ö, hallunk híreket. De igazából, amikor ezeket a híreket halljuk, akkor nincsenek erre tényadatok, bizonyítékok. Nem mennek tovább menekültek és menedékjogot kérő Görögországból más országok felé illegálisan. Úgyhogy, ha ezt állítják, akkor ö, ö, szolgáljanak tényekkel. Mert például azt mondják, hogy ö, Albániából 18 kérelem érkezett 2017-ben, 2018-ban eddig hárman, három személy kért befogadást Albániából. Ezek a tények. A fő célunk az, hogy tehermentesítsük a keleti, keleti tenger szigeteit, különösen Számoszt és Leszvoszt, hiszen ők nagyon ki vannak szolgáltatva, mert a külső határokon helyezkednek el. Hatalmasan megnőtt a két szigeten, a két táborban a népesség, hát ez leterheli nem csak a menekülteket, migránsokat, hanem a helyi közösségeket is, akik a szigeteken laknak. Nincsenek migránsok vagy menekültek. Mi nem így nevezzük őket, hanem kérelmezőknek. Akik Görögországba érkeznek, azok mind kérelmet nyújtanak be, ezt kérem tartsák észben. Az első kérdés, hogyan lehetne felgyorsítani a kérelmezési folyamatokat? Májusban egy új törvényt fogadtunk el Görögországban ezzel kapcsolatban, három pilléren ö, alapszik a kodifikálás az eljárásoknak, az eljárások felgyorsítása, amiknek a célja a görög kötelezettségek végrehajtása, a menekültek befogadására, és harmadsorban a már Görögországban található személyeknek a védelme az értékeinknek megfelelően. Persze ez a törvény önmagában nem oldhatja meg a kérdést gyakorlatba is át kell ültetni. Ezért 400 plusz személyzetet adunk a menekültügy rendezésére, és 2018-ban 30-ra kívánjuk emelni a befogadó központoknak a számát. Az egyik kérdés a tolmácsolásnak a kérdése. Ebbe nem igazán szeretnék most belemenni, de ha rákérdeznek, szívesen válaszolok. Aztán a befogadó központok életminősége. Annak érdekében, hogy elláthassuk az áramlatok szükségleteit. Itt átgondoltuk mind a gyakorlatokat, mind a költségvetést 2018 második részére, van egy új pénzügyi tervünk, egy financial plan, amit beadtunk a bizottságnak, ami 2019-ben is folytatódik. Jelenleg Görögországban 27 befogadó tábor létezik, és plusz hetet kívánunk nyitni. Az STA program keretében 21 ezer embert fogadnak be a táborok, és még 2018 végéig ezek száma 30 ezerre nő. Körülbelül 2000 olyan álláshelyünk van, amely ellátja ezeket a táborokat, ezek 3000-re kívánjuk növelni. Két ezer sérülékeny szemét fogadtunk be, ők főleg a szigeteken található táborokban vannak, és a szigeteken az a cél, hogy szeptember végére tízezer embernél több ne legyen a befogadó táborokban. A beérkezőket kötelezen <laughs> beiskolázzuk a helyi görög iskolába, csak úgy, mint a görög gyerekeket. Az Oktatási Minisztérium alá tartoznak ezek az ügyek. Végül van egy külön programunk, ez nagyon jól a halad. Livadjában, Fívában és Tesszalonikiben ezeknek a programoknak a következő célja a görög nyelv tanítása, a munkaerőpiachoz való hozzáférés és az életkörülmények rendezése. Az első javaslatunk az az, hogy legyen egy köztes program azok számára, akik már menedékjogot kaptak, 5000 helyről van szó, 6 hónapra, akik a fejlesztési programunkban részt vehetnek majd. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, Európa egy kereszt úthoz érkezett, és nagyobb kihívások. Az reagálásunk az majd megmutatja, hogy mi az útja, mi a jövője a következő generációk számára az uniónak. Hagy legyek nyíltabb. Most döntjük el. Az emberi jogokhoz, az értékekhez fordulunk, a szolidaritáshoz, vagy az idegengyűlölet és a gyűlölet Európájává válunk. De nem csak erről van szó, arról van szó, hogy egyáltalán túlélheti -e ezt az Unió. A közös értékeink, a közös döntéseink, a nemzetközi jog, a szolidaritás, az emberi értékek tiszteletben tartása. Ezeken alapszik az Unió. A Libe szakbizottság és az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy mit tehetnek. Nagyon időszerű a szerepük. Ezért aztán az önök szerepe egyénenként is nagyon fontos. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most a képviselők kérdezhetnek, de hadd kezdjem én gyorsan ezt a folyamatot. Arra utalva, amit említett. Tehát nagyon fontos, hogy kikkel működnek együtt, a CPSP például. Úgyhogy a Dublini javaslatra szeretnék kitérni nem igazán felel meg annak, amit ön mondott, illetve a parlament álláspontjának, mint például a különböző eljárásokra gondolok itt, nem fogvatartást jelenti. Nem tudom, hogy ismeri ezt, ha nem semmi probléma, csak mivel a tanácsnak tagjai szerettem volna tudni. A második dolog, a, mint a költségvetés kezelő hat, hatósága, mi is foglalkozunk a finanszírozással, és tudom, hogy ezzel kapcsolatban részletesebb kérdések is lesznek. Akkor a listára térnék rá, és kérem, hogy két percben szóljon mindenki hozzá. López Aguilar úr kezdi, parancsoljon. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, hogy eljött, köszönöm, hogy ö, tanúbizonyságot tett arról, hogy a görögök ezzel az állandó helyzettel kitartóan szembenéznek. Most nem beszélnünk kell. Már nagyon sok beszédet hallgattunk meg. A migrációs válság során az Európai Parlament plenáris ülésein nagyon sokat beszéltek már erről. Úgyhogy eljött az idő, hogy most már a konkrétumokkal foglalkozzunk. Egy olyan miniszterrel, a, akinek helye van a tanácsban is, ahol a probléma forrása van, mert ön nagyon jól helyesen fogalmazott, itt az Európai Parlamentben szövetségesre lehet. Annak érdekében, hogy megbírkozzanak ezzel a helyzettel, és változtassanak rajta. Ugyanis Az Európai Unió eddigi válasza, és itt a tanácsra gondolok, teljes kudarc. A kérdés a következő. Ön szerint a mandátum vége előtt milyen lehetőségek vannak arra, hogy valamilyen szövetséges lejjenek a tanácsban, annak érdekében, hogy beinduljon már valamilyen változási folyamat, amit várunk most a menekült rendszer jelenlegi helyzetétől és itt most a Dublinra gondolok, a közös felelősségvállalásra. Ezek lehetőségek Görögország számára is, több tagállammal együtt, beleértve az új spanyol kormányt is, hogy azt képviseljék, amit elvárnak tőlük. Mert pillanatilag egyszerűen megfenek lett a Dublini rendelet. Ez azt jelenti, hogy az egész menekültügyi rendszer is, és nincs előrelépés sem a befogadási feltételek, körülmények, az eljárások a letelepítés között. Semmi olyan jogszabály területén, amelyet a ögyi rendszertől elvárnánk. Nincs előrelépés, mert megfenek lett a Dublini rendelet. Tehát a kérdésem az, hogy a mandátum lejárt előtt van-e valamilyen lehetősége arra, hogy lesz változás? Milyen segítséget nyújthatna önöknek a tanácsban a parlament? Elnök, köszönöm szépen. Akkor következő Barbara Spinelli. Mindenkiben két perce van, parancsoljon. Köszönöm én is Viccász miniszter úrnak Görögország erőfeszítéseit nagyon nehéz ö, gazdasági körülmények között. A következő kérdésem. A Dublinnal kapcsolatos megállapodás a tanácsban nevezetesen, hogy megreket mindez. A menekült ügy kihelyezéséről, illetve a regionális kihelyezési platformról, az ENSZ főképviselőjével például, és itt gyakorlatilag a hotspotokról, a központokról van szó, amelyek nem Európában találhatók. Szeretném tudni, hogy Görögországnak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Én nagy veszélyeket látok ebben a politikában, mert az az eljárás, amelynek keretén belül a gazdasági migránsok, illetve a menedék státuszt kérők közötti különbségtétele vonatkozik, hát nem lesz gyors és nem lesz könnyű illetve ezek a harmadik országok megfelelő jogszabályokkal rendelkeznek a, a platformok vonatkozásában, és nem beszélve az újratelepítésről, illetve a többé-kevésbé biztos, biztonságos országokról a nemzetközi jogi értelmében. Tehát, mi Görögország álláspontja ezekkel kapcsolatban, és milyen fajta szövetséget szeretne tekintettel arra, hogy valószínűleg Spanyolország támogatja majd, de olyan országok, mint Olaszország, az első befogadó országok támogatására nyilván nem számíthat. Sajnálatos módon köszönöm szépen. Thank you, Barbara. Now Mrs. Pagathandua Ruiz, please. Mrs. Pagathandua Ruiz, please. Parancsoljon. Elnézést kérek. Nem igazán értettem a nevemet. Elnézését kérem még egyszer. Én is. Na hát most már egyre jobb, de én is egy kicsit elábrándoztam. Nos, először is. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Igen, igaz, amit mond. Európa jövőjét kell meghatároznunk azzal, amit most teszünk. És Görögországnak segíteni kell, hiszen a legfőbb terhet viseli. És igen, közösek a határaink, és hogyha közös kihívásokkal kell szembenéznünk, akkor ezt közösen kell, hogy megtegyük. Említette 60 ezer embert, akik most pillanatnyilag Görögországban tartózkodnak. Azt gondolom nagyon fontos, hogy minden országban megvizsgáljuk a számokat a realitás egyáltalán nem egyértelmű, és a közvéleményt nem vonjuk be olyan mértékben, mint 2015-ben, 16-ban tettük. A kérdésem önhöz tehát a következő. Milyen nemzetiségűek ezek az emberek zömében, akik Görögországban vannak? A kiskorúak százalékos aránya mennyi? Említette, hogy 3000 kísérő nélküli kiskorút fogadtak be. Beszélt arról is, hogy ezek a gyerekek iskolába járhatnak, de gyakorlatilag hányan járnak iskolába? Aztán említette azt is, hogy a három oldalú egyeztetéseket is be kellene indítani ezzel tökéletesen egyetértünk, és támogatjuk önöket abban, úgyhogy mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy Görögország ne maradjon egyedül ennek a tehernek a viselésében. Említette azt is, hogy mi a helyzet a szigeteken, milyen problémák merültek fel. Hogy tudunk önöknek ebben is segíteni? mondjon valamit erről, mert minden információ nem jut el hozzánk, úgyhogy kérem a mai napon a lehetőségeket ragadja meg, hogy segíthessünk Önöknek is. Kirkosz úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Miniszter úr, ugye tudja, hogy az előadása itt ma nagyon fontos. Főleg azért, amit az előttem szóló mondta, nem kapunk elég információt a bizottságban és a tanácsban is csata folyik, de közben szeretnénk több információt, mint amit a bizottságtól kapunk. Csak így tudjuk támogatni a konkrét intézkedéseket, és csak így tudjuk tájékoztatni a választópolgárainkat, hogy mi történik Görögországban. Merkel Macron tegnap arról volt szó, hogy az illegális migráns áramlatokat le állítsák. De mi a helyzet a menekültek, mi a helyzet a közös menekültügyjel? Erről semmit nem mondtak. Ezzel mi fog történni ön szerint? Másodszorban, ha a bolgár soros elnökség nem tudja lezárni ezt a témát, akkor mi a remény arra, hogy a Dublin 4-es csomag túléli ezt? Köszönöm. asked that question better than I did. asked the same thing, but he made it. Ugyanaz a kérdés hangzott el, a következő pedig most tehát Mrs. Kiangi, a szó. Köszönöm én is Vicces miniszterelnök, miniszter úrnak a beszámolót az elemzéssel, a közös értékekkel tökéletesen egyetértek, illetve azokkal a célokkal, amiket közön kell, közösen kell elérnünk. Szolidáris, közös európai menedékügyi rendszert kell kialakítani, mégpedig szolidaritás alapút. Az Európai Parlament már is kezdeményezett ebből a szempontból, és többség szavazta meg itt a parlamenten belül 2016 áprilisa óta ezeket a kezdeményezéseket. 2017-ben is megszavaztuk azt, hogy ilyen jellegű menekültrendszert kell kir, ö, alakítani. Egyetértek tehát önne, de milyen alapon? A bolgár elnökség legalábbis a sajtónyilatkozatai alapján ö, a regionális platformokat szeretné létrehozni, hogy aztán a gazdasági menekülteket ki tudják szűrni. De aztán, hogyha itt elfogadják a jelentkezéseket, akkor bejuthatnak az Európai Unió belsejébe. Ön, hogyha a tanácsi álláspontot elfogadja, akkor egyetért-e a parlament javaslattal, egyrészt a Dublini ö, megoldást illetően, amelyet 2017. októberében nagy többséggel megszavaztunk, másrészt viszont mindaz, ami a logisztikai kérdést illeti, a legális bevonulást, stb. stb., hogy segítsünk a mély okok megszüntetésében. Én szerintem nem az akarat hiányzik, Úgyhogy nem tudom, ugyanezt az üzenetet kellene talán képviselni és közvetíteni a következő elnökségnek is. Köszönöm. Kollégák azt kérdezték, hogy hogyan lehet egy ennél progresszívebb irányvonalat képviselni. Nyilvánvalóan mindannyiunk kíváncsi és aggódva figyeli a továbbiakat. Mrs. Wimberg a következő hozzászólunk. Tack herr ordförande och tack herr minister. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, miniszter úr. Azt mondja tehát, hogy a Görögországba érkező menekültek számának csökkenését tapasztaltuk, ugyanakkor növekszik évről évre ez a szám azok száma, akik a görög szigetekre, vagy Törökországba érkeznek. Mi az oka ennek? Mi, miért van ez így? Úgy gondoltam, hogy a török nyilatkozat hát ez kezeli, illetve megakadályozza ezt a helyzetet, illetve minden egyes befogadott személyért egyet visszaküldnek. Úgyhogy hány országot, hány embert küldtek vissza ezen nyilatkozat keretein belül Törökországba? Egyre több ország mond nemet arra, hogy befogadja ezeket az NGO hajókat. Olaszország nemet, Málta is nemet mondott, volt, és hát Spanyolországot, amelyik az utolsó hajót, az aquarius befogadta, de Spanyolországnak sincs kapacitása arra, hogy valamennyi menekültet befogadja. Úgyhogy miniszter úr úgy gondolja, hogy van valami veszélye annak, hogy egyre több menekült fogja a görög szigeteket célba venni? Gondolja, hogy hát ez valós lehetőség? azt látjuk, hogy az Európai Unióban egyik ország a másik ország után mond nemet egy közös kötelező erejű menedékjogi rendszerre, és hát úgy gondolom, hogy ebből nem fog semmi sem kisülni. Mennyit idő telhet még el addig, még Görögország és az ottani lakosoknak el kell viselniük ezt a rengeteg menekültet az ország területén. Az a benyomásom ugyanis, hogy harcok folynak, már is lesz boszon a migráns csoportok és a helyi lakók között, és Aténban is problémák adottak a kurd menekültekkel, úgyhogy hát mi lesz ebből, ebből társadalmi hát zavargások várhatóak. Mi a helyzet Ausztriával? Ha jól értettem, Ausztriának nagyon más a javaslata arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az illegális menekültekkel kapcsolatos, migránsokkal kapcsolatos megoldásokat kérdés megoldani, úgyhogy unalom, hogy sok egyéb érdekes válasz várható. Miniszter úr, én is, hogy üdvözöljem itt a parlamentben. Mi a véleménye arról, amit az elmúlt napokban hallunk Németországból? Nagyon jól tudja ön is, hogy már veszélyben van a kormány stabilitás. Azért, mert a német külügyminiszter, legalábbis ezt mesélik, hogy vissza akarnak téríteni menekülteket az első befogadó országba, annak érdekében, hogy a nyomás csökkenjen, amit úgy vélik, legalábbis úgy véli a német külügyminisztérium, hogy rájuk nehezedik. A kérdésem a következő. Ha valóban megteszik ezt, és megtehetik ezt, különösen Görögország felé visszatéríteni menekülteket, akkor mi lenne a következménye Görögországra nézve? És valószínűleg ez emberi jogi válságot okozna, beláthatatlan következményekkel járna, és utána nem lehetne, nem tudna ezzel megbirkózni a görög állam. Ön mit gondol? Thank you. Ellie Schlein, please. Grazie, Presidente el is lány. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy segített ambiciózusan támogatni a Dublini reformot, amit a hosszas tárgyalások után a parlament támogatott. Nagyon erőteljes reform ez, és ambiciózus, amely tényleg rétrehozza a, azt a valós menekültügyi európai rendszert, ahol a teher megosztás meg lesz. Nagyon fontos az áttelepítési rendszer is, és egy biztos, minden egyes európai ország megtesz mindent, amit ráesik. Tehát a tanács nem akar igazán dönteni, és nem tudjuk, hogy dönteni fog-e. A belső szolidaritásról nem tudott még egyelőre megegyezni, pedig ez borzasztóan fontos, és a parlament már megszavazta történelmi feljelentőségű június 28-án a felelősségük a döntésben Dublinról. Nem szabad ezt a lehetőséget elszalasztanunk, mert egyébként elúszik az európai projekt. És hogyha nem sikerül közös választ megfogalmazniuk azon kihívásokra, amelyek egyértelműen közösek, és a nacionalista, fasiszta folyamatokkal szembe kell, hogy nézzen hazáinkban. Szolidaritáson kell alapulnia ennek az Európai Unión belül. Egyszerűen azt mondja az ember, hogy ezt meg lehet oldani a tengeren kívül, nem igaz. Nem lehet a határokon túlra tolni a felelősséget. Ez semmi sem, sem egyáltalán nem újdonságot kell kitalálni. Évek óta itt van már ez előttünk, mint probléma. Hogyha nem oldjuk meg, további újabb veszélyek fenyegetik Görögországot és Olaszországot is. Minden európai országnak szüksége van ebbe részt venni. 28-án vita lesz, és döntés születik. Mindent kérem, tegyen meg 28-án, amit csak tud, hogy ne veszítsük el ezt a lehetőséget, mert az Európai Unió jövője is ö, kockán forog. Köszönöm. Thank you very much. Um, next is Mr. Jezek. Köszönöm szépen, következő Mr. Jezek. Öné szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Stabilitási Kezdeményezés egy think tank, amely Berlinben székel, és annak elnöke Gerard Naus, talán emlékeznek rá, ők voltak hát a kidolgozói annak, a, annak az elképzelésnek, vagy annak a megállapodásnak, amelyik Törökország és az Európai Unió között azért jön létre, hogy kezelje eh, a, az migrációs útvonalat, ami Görögországba is vezet. Mostanra azonban egy másik gondolatot eh, eh, nyújtanak be a kapcsolatban, hogy hogyan kell eljárni a Líbiából vezető útvonallal kapcsolatban, és ennek az alapgondolata az, hogy le kéne rövidíteni a menekült hügyi eljárást, a holland eljárásból kiindulva, ez két hónapot vesz igénybe a döntés, a fellebezés és az összes szükséges hát, biztonsági intézkedése, és úgy gondolják, hogy ha ezt a déli Európai Uniós országokban is alkalmazzák a visszaküldési megállapodásokkal egyetembe, akkor ezzel meg lehet különböztetni a valós menedékkérőket a többiektől. Úgyhogy az érdekelne az, hogy milyen vélemény erről a gondolatról, erről az elképzelésről, és mire lenne szükség, milyen támogatás támogatásra, milyen intézkedésekre lenne szükség, természetesen az Európai Unió részéről is, ahhoz, hogy ez elérhető legyen. Köszönöm szépen. Thank you, Martina. Köszönöm szépen Martin Anderson a következő. Um, thank you, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm a miniszternek a tájékoztatást, és úgy gondolom, hogy sokan egyetértünk abban, hogy senki nem választja azt, hogy menekülté váljon, szeretnék önnek, illetve Görögországnak köszönetet mondani mindazért az erőfeszítésére, amit tesznek azért, hogy kezeljék ezt a helyzetet, annak ellenére, hogy nincs biztonságos és törvényes út. Mivel ma van a menekültügyi világnap, érdemes ugye arra is szólítani, hogy koreper ülésre került sor most, vannak ugye, a hotspotok és a határok, hát outsourcás az hát meglepő, a szolidaritás kérdése időről időre fölmerül ebbe a parlamentben, és és ennek ellenére itt most azzal szembesülünk, hogy itt a pushback történik, és úgy tűnik, mintha ez lassan itt beszivárogna a normák közé, és elfogadottá válna, és hát az értékek harca, mintha itt elveszne, mert ha megnézzük a nemzetközi törvényt, a Genf és a New Yorki protokollt, egyezményeket, mindezek úgy tűnik, hogy figyelmen kívül maradnak, és hát elsősorban a csempészéssel, az emberkereskedelemmel kapcsolatban szeretnék kérdezni önt, hogy hogyan járnak el ez ügyben, illetve milyen előrelépés sikerült tenni az integrációs folyamat több mint 6000 menekült, illetve gazdasági menekült érkezett a családegyesítés kérdése egy másik fontos kérdés, ennek a jogi és gyakorlati korlátai is figyelembe véve érdekelne az ezzel kapcsolatos vélemény és még egyszer szeretnék köszönet mondani mindazért az erőfeszítésért, amit tesznek, és tudom, hogy még ennél többet is tennének, és hát ezért a támogatásunk illeti önöket. Köszönöm szépen, Rosenberg asszony, a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, Köszönjük, hogy ellátogatott ide a Liga szakbizottságban. A kollégák már mondták, hogy van egy új fejlemény. Merkel asszony ö, nyomást gyakorol a külügyminisztérére, Zéhofer miniszterre, hogy ö, térítse vissza a Németország érkezett menekülteket a frontvonali országokba. Ugyanakkor Németország befagyasztotta a családegyesítési folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan családtagok, akik szét vannak szorva az Unió egyes tagállamaiban, és nem mindenki a frontvonali országban található. A görög kormány mit gondol erről a fejleményről, hiszen ez azt jelenteni, hogy a Dublini szabályok jelentősen módosulnak. Köszönöm. Thank you. And Birgit Zippel, please. Birgit. Thanks a lot, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én, én nem fogom megismételni azt, hogy a harmadik országok az Európai Unión kívül adnak helyt a menekültek nagy részének, de ragaszkodom ahhoz, hogy említsük meg azt, hogy Európai Uniónak feladata és szerepe helyt adni azoknak, akik a politikai üldöztetés és kínzás elől menekülnek visszaküldje azokat a menekülteket, akikre nem enyítjük meg a következményeket, a nyomást, a terhet áthelyezzük más, másra. Van európai megoldás? Igen, itt a házban, itt a parlamentben fontos pontokat említettek már az áttelepítéssel kapcsolatban, a tervényes megállapodásokat, az úgynevezett kék kártyát, az együttműködés új módjait említették meg annak biztosítására, hogy ne es, minél kevesebben essenek az embercsempészek áldozatául, illetve erőfeszítéseket arra, hogy ezek az állampolgárok visszaintegrálódjanak saját a jelenlegi helyzetben úgy gondolom, hogy a film és a bevezetés is azt mutatja, hogy jelenleg hatalmas kihívásokkal néz szembe Görögország. A helyzet azonban fejlődik, és egy bonyolult helyzetben dolgoznak ezen, ami pedig hát a szigetek helyzetét illeti. Konkrét kérdéseim lennének. Említette a 16 ezer embert, aki a szigeteken van, és azt is mondta, hogy igyekeznek csökkenteni ezt a számot. Elmondaná, hogy mit is jelent ez pontosan? Több embert fognak visszaküldeni Törökországba a visszajutatás helyzete fejlődik, több embert helyeznek a nagyobb szigetekre, és milyen támogatást élveznek a különböző területek, az integráció, a bizottság, az európai ügynökségek, vagy más tagállamok milyen támogatást nyújtanak, esetleg konkrétizálná válaszát ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, azt hiszem senki nem maradt ki, mindenki szót kapott nyilvánvalóan senki nem fog rám hallgatni, ha ön befejezte majd, amit elmondott. Sokan dolgoztak itt a teremen ülők közül ezeken az ügyeken, a tanács ügyein, a Dublini kérdéseken, úgyhogy nyilvánvalóan ezért kap ilyen sok kérdést, előreviendő azt a, azt a napirend és az az ügyet, amiről szó van különös tekintettel most a menekülügyi világnapra. Úgyhogy miniszter úr, azt hiszem, hogy elegendő idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy most akkor válaszoljon ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen előre is. Köszönöm szépen a kérdéseket. Azt mutatják számomra, hogy különbözőek a szempontok, és különbözőek az érdekek Érdeklődik mindenki az iránt, hogy hogyan alakul a migráns helyzet, a menekült helyzet. Mielőtt válaszolok egyenként, bizonyos tények, amiket adottnak veszünk, azt mondják, hogy Jordániában is van 6 millió ember, aki menekült. Hány menekült van Törökországban? Három millió. Úgyhogy tudjuk, hogy vannak olyan országok, ezzel ezt akarom mondani, akiknek sokkal nagyobb problémái vannak. Aztán egy nagyon jó ötletet adtak nekem, már hallottam ezt görög képviselőktől tegnap, és azt hiszem, hogy nekünk, görög kormánynak foglalkoznunk kell ezzel hogy legyen egy havi jelentés, amit megkapnak a LIBE tagjai, vagy a minisztériumunktól, vagy az állandó képviselettől itt Brüsszelben, annak érdekében, hogy tényleg legalább azt tudják, amit mi görög oldalról tudunk. Gyakran azt látom, hogy van információ, de csak a médiából. Nem akarom ezt kommentálni, de egy dolog az ilyen tény, és egy dolog egy másik tény. Úgyhogy együtt kell működnünk, hogy jöjjenek el ide emberek. Például oktatásból. Mit jelent ez? Én miniszter vagyok. Körbevesznek engem, hát hogy mondjam, képzett emberek, akik foglalkoznak a ügyel, akik elmennek a befogadó táborokba, részt vesznek a folyamatban, tolmácsolnak, és sokat tanulok tőlük, de tőlük, és nem a papírokból és a hírekből, mert ott tűnik, ott fordulnak el a dolgok. Aztán egyébként írásban mindent megküldök önöknek, de most hagy beszéljek egy kicsit arról, hogy a Dublin 4-es és más elképzelések hogy alakulnak, mert van azért elég sok elképzelés a jövőre nézve. Görögország a lakosságának 30%-át szívta fel 2017 végéig a bizottságtól. A mm, program maga az 2020-ig fut egyébként, tehát 2017-ben ez volt a helyzet, és 2018-ra még nem tudom az adatokat, de két dolgot elmondanék. Az egyik az, hogy 10% a szokásos felszívási arány az Unióban, és mi jobban akarunk teljesíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy a folyamatok, amik helyben működnek, megfelelőek, csak nincs elég pénzünk. Ezt úgy értem, hogy van pénz, csak nem tudjuk felhasználni a menekültügy kezelésére. 2015-ben nem volt a minisztérium, nem létezett, nem volt migrációs minisztérium, nem voltak megfelelő hatóságok. Úgyhogy azt szeretném ezzel mondani, hogy próbáljuk megoldani a problémát, és a kritika gyakran ö, pozitívumot is rejt magában. Én elfogadom, beismerem, gyorsabban többet kell tennünk, nem szabad belefáradnunk, és ez a fő kérdés. Körbe itt tartunk. Mit tettünk? Volt egy 2018-as költségvetésünk. Március végén úgy gondoltuk, hogy amit előre gondoltunk 2018-ra, alá becsülték, hogy mi fog történni ebben az évben. Ezért a bizottságnak küldtünk egy átdolgozott költségvetést. Tehát most elmesélem, hogy hogy történt ez. Június végéig 11 befogadó tábort már be kellene zárni. Ehhez képest mi mit tettünk? Megtartottuk a 11 tábort, és plusz 3-at nyitottunk, és még fogunk nyitni plusz négyet. Ez a példa azt mutatja, hogy mi a különbség a között, hogy mit képzelünk el, ez volt a költségvetési tervezet, és ugyanakkor mi a helyzet valóságban. Szeptemberig már elkészítettünk egy tervet 2018, 2019-es költségvetésre. Közben mi fog történni? Nem lesz sürgősségi segély. A sürgősségi segély az lejár. Most már a rendszeres segélyezés időszaka következik. És így ennek megfelelően kell feltöltenünk a nemzeti költségvetést. Ez a fő kérdés. Mire, kérdezünk, mire készülünk? A DG Home, a főigazgatóság a bizottság részéről már együtt működik az a főigazgatóság, amely közvetlenül nyújtotta segélyeket. De ennek vége, mert az év végére meg kell oldani ezt a kérdést. Ezt észben kell tartani. Ki kell kerülnünk a bürokráciát, ki kell építenünk az eljárást, és hát be kell ismernünk, hogy a célcsoport a lényeg. Nem arról van szó, hogy mi mit akarunk, milyen eljárásokat. Mindig az átláthatóság nyilván az fontos, az ellenőrzés, és így tovább. Én védelmi minisztér terként dolgoztam, és ezért ebbe a témába beleláttam. Ott a sürgősségi segélyekből 100 millió eurónyit kaptunk, Ellenőrizték, és azt látták, hogy több mint 99 milliót megfelelően költöttünk el, hasznos módon. Ez lenne a cél mindenütt, másodszorban. Sajnálatos módon nincs túl sok időm. Arra figyelmeztettek, hogy beszéljek lassabban, de nem tudom, mert hogy férek bele az időmbe. A második kérdés. Görögországot illetően. no, no, I, I speak very quick. Nem hallottam. Oh, nem hallottam uh, ilyen kérést, úgyhogy nyugodtan folytassam. A fő ok a menekültügy kérdésben az, hogy a menekültek többsége 40% Szíriából érkezik, 12-13% Afgánból, Afganisztánból és Irakból. Ezek igazából a nagy csoportok, és a negyedik legnagyobb csoport az a pakisztánok, pakisztániak kérdés csoportja. Az új költségvetésben a tolmácsolásra nagyon sok pénzt adtunk, mert nagyon nagy problémánk volt 2018 elején. Ezt megoldottuk, de 38 nyelvre van szükségünk tolmácsra, csak hogy érezzék a súlyt. Morián, Lesboson, 38 nyelvre van szükség τα πια που μπαίνουν, που υπάρχουν στο πεδίο. Ö, akik a táborban látnak el ö, munkát. Aztán a népesség a tábor lakosságának 27-30%-a gyermek. Tisztáznék valamit. A gyermekek nagy része a családjával együtt lakik, van egy kis rész, akik kíséret nélküliek. A kíséret nélküliek, azok körülbelül a népesség 5%-át teszik ki a táborban. Az ő 60-70%-uk 17-18 éves. Az új törvény mit mond? A gyermekek ellátása a munkaügyi minisztériumhoz tartozik, a szolidaritási e, alosztályhoz, és reméljük, hogy az év végéig 3000 gyermeket sikerül elhelyeznünk. Ami nagyon fontos számunkra, az az, hogy egy gyermek se legyen többet a safe zónban. Megmondom, hogy ez micsoda. A safe -ok, azok a táborokon belül kijelölt zónák, amik el vannak különítve a tábor többi részétől, ahova csak a kísérő nélküli gyerekek léphetnek be. Nagyon nagy történet ez, nem akarok ebbe belemenni, de Minden egyes alkalommal, amikor ilyen safe zone-t létre kell hozni, ezt azonnal kell létrehozni a gyerekek számára. Ezt a problémát meg kell oldani, és végleges megoldás kell. Az, hogy hányan járnak iskolába, pontos számot nem tudok mondani, Eleonesban, ami az egyik legnagyobb tábor, azt hiszem a második legnagyobb tábor Görögországban, tegnap előtt volt egy nagy ünnep. Nyolc általános iskola záró ünnepsége volt. Ezekben az iskolákban menekült gyerekek is tanulnak, és görög gyerekek. És tényleg, most igazat mondok, a humán értelemben, amikor odament valaki, nem tudott különbséget tenni abban sem, hogy a tanárok hogy bántak velük. Van persze néhány kérdés, mert nyilván külön segítséget is kell kapniuk. Aztán vannak olyan általános iskolák, akkor egyszerűen nincs elég terem arra, hogy a menekült gyerekeket is befogadják, azokat átszállítják más iskolákba. Ö, 450 ö, önkéntest fogadtunk be ö, a csapatunkba, és a célunk az, hogy kiszűrjük az ember csempészeket, az embercsempészek elleni harc az nagyon nagy figyelmet értem el, hiszen a drogcsempészet mögött az embercsempészet a legprofitábilisabb tevékenység a bűnözés területén, és kihat más bűnözési területekre is, úgyhogy mindent meg kell tennünk, hogy harcolunk ez ellen az illegális tevékenység ellen. Aztán Törökországba 1643 személyt térítettünk vissza. Aztán önkéntes alapon, ez azt jelenti, hogy kapnak pénzt a menekültek, és úgy döntenek, hogy visszatérnek. Az elmúlt két és fél évben kb. 20 ezeren választották ezt a megoldást. Mind a két megoldással élünk, de volt egy kérdés ezzel kapcsolatban. Az, hogy az eljárások legyenek gyorsak. Persze, de nem lehetnek túl gyorsak az emberi jogok kitételeit tiszteletben kell tartani. Mit teszünk mi? Egyre több ember érkezik a befogadó táborokba, a szigetekre, egyre több embert küldünk mi oda, emeljük a táborok számát, aztán ne felejtsék aztán, hogy a szigeteket illetem Görögországban ...568 ezer menekült státuszú van, mert nem mindenki ebben a válságban érkezett, hanem korábbi válságok során. Ezek az emberek legálisan tartózkodnak tartózkodási engedélyet, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell megújítani a tartózkodási engedélyt, nincsenek külön papírjai. Úgyhogy megváltoztatok azt, hogy a papírok kezelése hogyan történik ilyen ügyekben, és az a célunk, hogy 90 nap alatt a szigeteken feldolgozzuk az adatokat. Jelenleg van egy eljárás. Tudom, ismerem a holland eljárás, és volt egy találkozóm, és ezt köszönöm a holland kollégával, és uh, ismertette velem a holland eljárást. Nekünk nem ilyen az eljárásunk, nekünk van egy plusz lépésünk. Mi minden jogot tiszteletben akarunk tartani, de ez a mennyiségtől is függ. Ha az Európai Parlament azt mondja, hogy a Dublini szabályok élnek, akkor ez azt jelenteni, hogy Görögországnak 15 ezer kérvényt kellene átvizsgálnia évente. Ehhez képest mi történik? Jelenleg évente 50 ezeret vizsgálunk át. Úgyhogy minden alkalommal, amikor erről vitázunk, tartsuk észben ezt. eredményesebbek akarunk lenni, de hát vannak akadályok. Dublin. Ezt illetően Hriszogonosz úr, nem csak Görögországról beszélek. Ha vannak olyan országok, ahova érkeznek menekültek, és utána Dublini visszatérítést is fogadnak, ne beszéljünk Görögországról, legyen Ciprus, Olaszország, Spanyolország, akkor csak romlani fog a probléma. Jelenleg nem sok, 5-600 Dublini kérvényünk van Németországban, mondtam Albániából három, ugye eleve Albánia nem a Dublini rendszer része, akkor ez növeli a menekültek számát. Aztán még ott van a 60 ezer menekült, úgyhogy ez nem hasonlítható össze a holland számmal. Jelenleg nem létezik a Dublin 4-es rendszer. Jó, beszéljünk róla. De Vozenberg asszony, nem, nem ért véget a visszatérítés általában. De gyakorlatban mi történik? Gyakorlatban 2018-ban nem történt egyetlen ilyen visszatérítés sem. Németország, hát ez a saját véleményem. Nagyon sok mindent tett a menekült kérdés megoldására és a, azon kell, hogy alapuljon a munkájuk, hogy mit tettek eddig. Nem szabad azt megengedni, hogy visszatérjenek az alapokhoz, nem szabad így gondolkozni, hát akkor mi nem gondolkozunk azon, hogy lehet, hogy 15 tagállama lesz az EU-nak. Ez nem, nem, nem lesz így, és az se lesz, hogy Görögországban csökkenni fog a menekültek száma. Erre benne is gondolkozunk. Úgyhogy végül a Dublini kérdést illetően. az, hogy június 28-án semmi se történik majd. Én ezt azért nem mondanám. Lehet, hogy kicsit késve, de az elmúlt napokban változnak a dolgok. Lehet, hogy nem lesz döntés, lehet, hogy lesz, de azt nem mondhatjuk, hogy nincs válasz. A válasz arra, hogy mit teszünk, azt egyelőre az Európai Parlament adja. A parlament egy nagyon jó javaslatot tett. Ha engem <laughs> kérdeznek, én megszavaztam volna, de én itt nem vagyok képviselő, úgyhogy <clears throat> ugyanakkor ha valakinek van más javaslata, más ajánlata, akkor nyújtsa be, legyen egy kompromisszumos javaslat. A bolgár soros elnökség tett egy ilyet. Mi azt mondjuk, hogy nem önkéntesnek, hanem kötelezőnek kell lenni a rendszernek. Azt mondjuk, hogy nem lehet állandóan változtatgatni ezt. Nem szabad azt mondani, hogy ma nyolc év múlva kell lépni. Nem, két év múlva. De hát beszéljünk erről és beszéljünk is. Van azonban az az oldal, ami azt mondja, dobjunk ki mindent az ablakon. Mi azt mondjuk, ez nem válasz. Ez nem válasz. Nem lehet, hogy egy unió, ami azzal kezdett, hogy felszámolta a belső határokat, most kétfajta határt hoz létre a külső és a belső határokat. Hm. Vagy én néha belegondolok abban. Ezek a menekültek Európába jönnek, vagy mi küldjük őket Európába? Kérem, ebbe begondoljanak bele nem veszünk részt azokban a háborúkban, ami a régióikban folyik. Nem mi üldözzük el őket. Úgyhogy ez egy drámai helyzet. Gondoljanak ebbe bele. Ahelyett, hogy itt erről beszélünk, Nigériának kellene segíteni, ahogy Nigériát segítjük, úgy kellene ezeket az államok segíteni, annak érdekében, hogy béke legyen Szíriában, Afganisztánban, hogy legyen egy atom egyezmény, és nem az, hogy mindenki kivonul a szerződésből. Bocsánat, hogy én nyíltan beszélek, ne gondolják azt, hogy én idegroncs vagyok, én kompromisszumokra kész vagyok, csak Nagyon gyakran, ha pénzről van szó, akkor nagyon befogadóak vagyunk, akkor legyen közös valuta, ne legyenek határok, legyen közös bank, és érdekes módon, amikor a menekültügyről van szó, hogy az legyen közös, akkor egyszerre mindenki csak a tagállamáról beszél. Ezzel nagyon nem értek egyet. Aztán én úgy gondolom, hogy nagy próbálkozások folynak a 28-ai találkozó előkészítésére, hogy a trialógus elkezdődhessen a parlamenten. Ha akarják a véleményemet, ha sikerül megoldani ezt a problémát, akkor évekre megoldottuk a menekültügyi kérdést. A szolidaritást illetően van egy új elképzelés. Ez nem formális. Most láttam az első papírt erről. Még nem elemezték. Ez a határ rokon túl létrehozott hotspotokról szól. Harmadik országokban. Mi a javaslat lényege? Hogy emlékeztesek mindenkit, hogy történt már ilyen, nem a második világháborúig akarok visszanyúlni, de a 90-es életem a Magreb országok lakosaival szemben. Mi lett a vége? halálesetek. Ezek az emberek belehaltak ebbe az ötletbe. Én személyesen ellenzem ezt az ötletet. És úgy gondolom, hogy ez az elképzelés, ez um, el akarja terelni a figyelmet a szolidaritásról, megoldásról, oda irányítja a figyelmet, hogy a félelmet kiaknázva. Erről szóljon a narratíva, a félelemről. Az a véleményem, hogy a biztonság a demokráciából származik. Akkor mit mondhatok arról, hogy valaki azt mondja nekem, hogy a biztonság üti a demokráciát, akkor nem értünk egyet. A párbeszéd folyik ilyenkor is, de igazából ilyenkor kilátástan végül. Nézzék, Knaus úrnak a, az elképzeléseit ismerem. És figyelemmel követtem a fejleményeket, mind az ötlet teket a think tank részéről. Ez nem egy olyan agytröszt, amely uralja a piacot, legalábbis én így gondolom. És én azt gondolom, hogy fel kell gyorsítani a menekültügyi folyamatot. Csak nem úgy, hogy elsietjük. Vannak elképzelések amelyekkel nem értek egyet, és most fogok soha. Az afgánok. Hogy ne is vizsgáljuk ki a menekült kérelmeiket, ezzel sosem fogok egyetérteni. Soha nem fogok egyetérteni azzal, hogy mondjuk a szomáliaiaknak, vagy a nigériaiaknak nincsen joga Tehát ezt azért mondtam, hogy vannak ötletek, amiket eleve visszautasítok. Azt hiszem, hogy most már lejárt az időm, és ezt még azért elmondom, hogy mit gondolunk a minisztériumban. Van 60 ezer menekültünk a szigeteken. Mi úgy gondoljuk, hogy a következő három hónapban még 6000-en érkeznek. Úgyhogy itt az azt jelenti, hogy ebben az évben már 22000-en érkeztek. E, aztán júliusban a kísérő nélküliek. Az, hogy a szárazföldön külön helyet kapjanak, ez a cél legalább tízezer embert befogadjunk. Persze itt a kérdés az, hogy az önkéntes visszatérítés működni fog-e. Ez politikai döntés is, másrészt viszont attól is függ, hogy a folyamat mennyire gyors. Vissza is térítünk, fel is gyorsítjuk a folyamatot, reméljük elérjük a célt. De nem kellene elfelejteni, hogy nagyon sok tényező befolyásolja a folyamatokat. 2017-18-ban azért nőtt a menekültek száma, mert a háború folyt, és mert Iránból és Afganisztánból elindult a folyamat Törökország felé. Tehát jöttek a kurdok, és jöttek a háborús menekültek. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hát az embercsempészek elleni harc. A harmadik, hogy oldjuk meg a török problémát. Európa részéről csak akkor oldhatjuk meg ezt a problémát, ha Törökországgal folyik a párbeszéd. Ez nem azt jelenti, hogy legyen egy hónapos párbeszéd, várnai találkozó, kifizeti ezt, kifizeti azt, és aztán kifizeti, persze Görögország fizeti, úgyhogy mm, a másik oldal olyan embereket küld, akik fenyegetik Európát, nyomást gyakorolnak rá. De most gyakran hallunk ilyeneket, hogy erősítsük meg a katonai jelenlétet a határokon. Aki katonai megoldást akar a menekültügyre, az nem fogja megoldani, illetve elítéli majd őt a történelem. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Emlékeztetni kell a kollégákat, hogy tegnap már nagyon sok részletes kérdésre válaszolt a team. Úgyhogy a kapcsolat a miniszter úrral rendkívül erős. Ezt szerettem volna a kollégáknak. Ami pedig a szélesebb képet illeti. A parlament ott lesz, de nagyon helyesen említette, hogy mi a többség véleménye a tanácsot illetően, és nagyon örülök, hogy mit mondott a kihelyezéssel kapcsolatban, ez nem működött, soha nem is fog, mert ez csak egy rövid távú rémálom. Nálunk van ilyen jellegű politika, és támogatjuk önöket ebben. Úgyhogy tartsuk ezt a szoros kapcsolatot, de Görögország álláspontjával kapcsolatban is, hiszen nagyon sok kolléga ö, megemlítette tegnap is, úgyhogy köszönöm, hogy eljött miniszter úr hozzánk. Hát sok szerencsét azzal kapcsolatban, ami a szigeteken történik, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Viccis szó. Köszönöm, köszönöm elnök úr, köszönöm a vendéglátást, köszönöm a képviselők kérdéseit. Nagyon remélem, nem vesztegették az idejüket, amikor meghallgattak. És nagyon remélem, hogy mindenki majd eszmecserét folytat, és gyakorlati megoldásokat talál majd minden ponton, minden kérdésben. Ha Görögországba kívánnak ellátogatni, Szeretettel várjuk önöket, nem csak önre vonatkozik ez, hanem bármilyen bizottságra, vagy a bizottság delegációjára, hogyha Moriába, Ellónába, eh, Ricsónába akarnak eh, látogatni, és megtapasztalni, hogy mi történik ott. Köszönöm. Említettem a Dublin témában az előadót, eh, és a többi témában az előadók, és itt vannak, úgyhogy mindenképpen élünk a lehetőséggel. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, akkor rátérünk a következő napi rendi pontunkra, ami nem más, mint az ötödik végrehajtási határozat azzal kapcsolatban, hogy a humanitárius támogatás, segítségnyújtás nem minősüljön bűncselekménynek. Kedves kollégák, csak annyit mondanék ezzel a témával kapcsolatban, hogy ez az állásfoglalás honnan is származik. A libe koordinátorok május 24-én állásfoglalást szeret, ról döntöttek a júliusi plenárisra, hogy útmutatásokat fogalmazzanak meg az úgynevezett facilitation irányelv vonatkozásában. Ennek értelmében a tagállamok megfelelő intézkedéseket kell, hogy hozzanak szankciók irányába olyan személyekkel szemben, akik segítenek az illegális belépés, illetve tartózkodás vonatkozásában. Ugyanakkor mentességet biztosít humanitárius jellegű segítségnyújtás vonatkozásában. A cél az, hogy tisztázzuk, hogy mi a helyzet a jelenlegi akival, a közösségi vívmányokkal, illetve milyen segítségnyújtás nem minősül bűncselekménynek a tagállamoknál. Tudom, hogy sok a munkája a árnyékjelentés készítőknek, de köszönöm, hogy nagyon gyorsan dolgoztak ebben a kényes témában. Megszületett a szöveg, amely pillanatnyilag rendelkezésre áll, és hétfőn 25-én szavazunk róla. Az állásfoglalás egy vita végeként született, amely június 12-én ért véget ugyanebben a témában, és segíteni akartunk ebben. Tehát, ha megengedik, azonnal az árnyék jelentés készítőkhöz fordulok, és szeretném hallani, hogy ebben a kényes kérdésben mi az álláspontjuk. Először a néppárt árnyékjelentés készítője Frank Endel következik, parancsoljon. Köszönöm, Claude. Már, utal, már utalt arra a témára, hogy ebben a szövegben további intézkedéseket szeretnénk, jogbiztonságot is azzal kapcsolatban, hogy mi a segítségnyújtás, a facilitation és mi nem az. Nyilván az illegális határátlépés bármilyen módon büntetendő, ugyanakkor, ahogy ezt már többször is tapasztaltuk az elmúlt hónapok, évek során, a humanitárius segítséget összekeverhetik a migrációs segítségnyújtással, annak elősegítésével. És vice versa. Úgyhogy ebben a kontextusban, az állásfoglalásban gyakorlatilag útmutatásokat kérünk a jövőre vonatkozóan, hogy pontosan mi az, ami legális, a segítségnyújtás keretén belül, és mi nem. És milyen körülmények között lehetséges ez, pontosítva az állásfoglalás szövegében, hogy a humanitárius intézkedőket, akik segítséget nyújtanak az életek megmentésében, a nemzeti hatóságokkal együtt tegyék, amelyek hivatalosan felelősek a mentésért, de ugyanakkor meg kell, hogy feleljenek annak az elvárásnak is, hogy nem önkéntesen lépnek fel, amikor tesznek valamit. Úgy gondolom, ez jogbiztonságot teremtene a humanitárius segítségnyújtás terén a földközi tengeri térségben. És a viselkedési kódex vonatkozásában is, amely a humanitárius segítséget nyújtók vonatkozásában felmerült a földközi tengeren. Nyilván itt most nem Líbiáról van szó, mert soha nem azonosítottak ilyen mentési területet. Ez csak komplikálja a helyzetet. Egyáltalán nem olyan világos ez, mint amilyen lenne, ha világ más területén de hát itt kell működnünk, mégpedig úgy, hogy világos legyen minden érintett számára. Elnök, köszönöm szépen, Frank. Nagyon köszönöm ezt a konstruktív megközelítést. Említette, hogy milyen komplikált az egész téma, de az egész régió is. De nyilván jobb biztonságot adhatunk ennek a kérdésnek. Nagyon köszönöm. Az ECR nevében Elaho úr, nem tudom, még valaki szeretne hozzászólni. Az EC... Nem, nem. Egyáltalán nem ECR képviselő, úgyhogy jó, más nem. Akkor menjünk tovább, az ALDE ö, képviseletében Cecilia Wilkström következik, parancsoljon. Ott. nem működik a mikrofon, nem tudom kikapcsolni az enyémet se. Nem működik a mikrofon. Elnézést, Cecília, az enyémet nem tudom kikapcsolni. Kérem a technikusokkal próbáljuk meg megoldani ezt a problémát. Elnézést, Cecília. Elnézést, műszaki problémánk van, az enyémet nem tudom kikapcsolni, és ez nyilván sokakat zavar. Akkor egy pici szünetet tartunk. Nem tudom, hogy uh, többi mikrofon működik? Nem, úgy tűnik semmi nem működik. A tolmácsoké sem működik. Szeretnénk bejelenteni a tolmácsfülkéből. Mi se tudjuk se kikapcsolni, se váltani a csatornákat. Elnök. is. Kedves kollégák, nagyon sajnálom, néhány perc szünetet kell tartani, amíg a mikrofonokat megjavítják. Azoknak mondom, akik most érkeztek. Egyetlen egy mikrofon működik, az enyém, de senki másé. Úgyhogy most próbáljuk a megoldást megtalálni a problémára. Kedves kollégák, a technikusok már próbálják megoldani a problémát, és mindenkit tájékoztatok, ahogy sikerült megtalálni a megoldást. Kedves kollégák, valószínűleg már észrevették, hogy műszaki problémánk van. Senkinek nem működik a mikrofonja, csak az enyém. A technikusok már dolgoznak rajta, nem szeretném a szavazást tovább húzni, úgyhogy szeretném, hogyha beleegyeznének, hogy elkezdjük a szavazást, ha valaki nek ellenvetése van, akkor szóljon, ha valaki szólni szeretne a szavazás közben, tegye föl a kezét, és majd mikrofon nélkül elmondja, és majd megpróbáljuk a tolmácsást megoldani. Ez így elfogadható? Mindenki hallotta, amit mondtam? Jó, akkor szavazunk. Becker úr, egyetért? Jó, akkor szavazunk de senki se fogja tudni ha használni a mikrofont, addig még meg nem csinálják, de a technikusok már dolgoznak ezen. Kedves kollégák, akkor szavazunk. Az első, a hatodik pont. végrehajtási határozat a DNS adatokra vonatkozó Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról. Stetina úr az eladó támogatja, már előre a dokumentumokban megtalálják az ő jegyzeteit. Nem kérem, hogy szóljon, mert nincs mikrofon, hogyha kivételesen egyetért ezzel, és ha nincs ellenvetés, akkor egyszerűsített eljárás keretén belül elfogadjuk a jelentést. Köszönöm szépen, senki sem tiltakozik. Stetina képviselő, köszönöm. Akkor jön a következő. Lenárs úr jelentése. Kedves kollégák, az első szavazás jelentés készítője Lenáz úr. A Schengen információs rendszernek az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése való használata. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 igennel, 7 nemmel, két tartózkodással elfogadtuk. Következő megint csak parlament és tanácsi rendeletről van szó, a Schengen információs rendszernek a határellenőrzés területén történő létrehozása működése. Koelyó úr az előadója. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő Koelyó úr jelentése egy másik, amely az a SZISZ rendszerről szól, a büntetőegyekben folytatott rendőrségi igazságügyi együttműködés területén. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Negyvenkét igen előtt nemmel egy tag, ö, tartózkodással elfogadtuk. Jelentés tervezet következik a személyi adatok cseréje témájában az Európol és a Jordán királyság közötti illetékes hatóságok vonatkozásában. Összesen 8 témában kell szavaznunk, nemzetközi egyezmény, Jordánia, Török Köztársaság, Libanon, Izrael, Marokkó, Tunézia. A legtöbb témában sikerült kompromisszumokat találni, maguk az árnyék jelentés készítők is azt javasolják, hogy Libadonnal, Jordániával kezdjük, és aztán még hét további témát. Ö, aztán vannak további módosítók, Eh, amelyeket eh, elfogadtuk, nem fogadtuk el. Végül pedig, nem tudom, mindenki követi ezt? Ma nem igazán a legjobb munkanapunk, de megígérem, hogy minden tökéletesen fog menni, mivel az idő az minden rendben van. Hogyha nem értenek egyet, úgyse hallom, úgyhogy akkor szavazzunk. kedves kollégák, hogyha bármi ellenvetése van valakinek, tegye fel a kezét, kérem, hogyha tényleg komoly. 12. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Bocsánat, kicsit túl gyorsan megyek. 14. Megnyitom a szavazást. 14. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kedves kollégák, elkövettem egy hibát, mert 13-asról nem szavaztunk, úgyhogy kérem menjen mindenki vissza az első oldalra, mert szavaznunk kell a 13-asról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. akkor visszatérünk a rendes sorrendre, 19-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 33. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Bocsánat, elutasítottuk, mondja az elnök úr. 36. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 39, megnyitom. Ezt újra kell kezdenünk, remélem a szavazógépek nem romlanak el, tehát 39-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Kipróbálja valaki, legyen kedves a mikrofont, hogy működik-e már? Elutasítottuk. A mikrofonok még mindig nem működnek. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 41-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 42. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 43. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 44. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 47 megnyitom. Lezárom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ötös. Még mindig nyitva a szavazási lehetőség. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hetes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 10-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Egyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Végszavazás következik név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Három tartózkodással sikerült elfogadnunk. Kedves kollégák, Törökország következik. 14-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 17-es módosítás, megnyitom a szavazást. Elnézést, tehát 17-es módosítás esetében továbbra is nyitva van a szavazás. Továbbra is a 17-es módosításnál járunk, kicsit lemaradt a berendezés. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-as módosításnál járunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 19-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárva. Elfogadva 21-es módosításra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25 es módosításra megnyitom. Igen. Mikrofonon kívül kell beszélni, gondolom jól halljuk, elnézést nem vettem Elnézést, Judit, e, igaza van. Nos, tehát, kedves kollégák, e, nos, tehát, e, kollégák, még egyszer, Sargentini asszonynak igaza van, kihagytuk a 20-as módosításra való szavazást. Köszönöm, hogy erre felhívta a figyelmünket. nem kell újra kezdenünk az egész világ, az egész teremtést, csak a 20-as módosításhoz bizony. Csak a 20-asról van szó. Egy pillanat türelmüket kérném. Krisztin eh, ellenőrizze, hogy az ön eh, elemzésének ez megfelelt. Tehát a 15-ös módosítást elfogadjuk, eh, ez a jordániai haktához tartozik. Talán ez marad ki önnek. Aztán a 20-as módosítás marad itt még. visszatérünk akkor most ehhez, nem van? A 20-as módosításról beszélünk a 3-as bekezdésben, ugye? A 3-as bekezdésben szereplő 20-as módosításról kell szavazunk. Tehát a 20-as módosításról van szó. Én nem akarok további késedelmet okozni, úgyhogy csak, hogy tisztázzuk, 15-öst elfogadtuk a Jordán haktával kapcsolatban, és akkor ezzel a 20-as módosításhoz érkezünk, és ez volt a hiba, amit elkövetünk, Úgyhogy, úgyhogy a 20-as módosításról kérem adják le a szavazatokat. Úgyhogy tegyük meg akkor most Igen, érzem és értékelem az észrevételét, de le kell bonyolítanunk a szavazást a napirenek megfelelően. Jó, igen, tehát akkor adjuk, szavazzunk a 20-as módosításról, és megnyitom a szavazást. A 20-as módosításról adjuk le a szavazatunkat, ugye? Mindenki látta a szavazást? Úgy tűnik, még az, akkor is, ha nem akarta. Nos, tehát ezzel most lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Úgyhogy akkor most pedig ezzel átérünk a 25 ös eh, tehát a 25-össel kapcsolatos szavazást megnyitom. 25-ös módosítás, tehát a szavazást lezárom. Ezt elutasították. 32-es javas, ö, eh, módosítással kapcsolatos szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítva. 36-os módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most a 49-es módosítás következik, amely 8. adántál, tehát a 49-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Nem kéne oldalszámokat említsek, úgy tűnik. Tehát a 49-es módosítás. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 50 elnézést, nem a 60-as módosítás következik. Megnyitom a szavazást. Tehát 60-as módosítás. Mindenki látta a szavazatát? Most akkor lezárom a szavazást. Elutasítva a preambulumok 5-ös módosítás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva a hatos módosításra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. És az utolsó szavazást megnyitom. A végső szavazást. Lezárom a szavazást. Ez elfogadva 41 6 ellenében. Térjünk át Izraelre. 14-es módosítással kapcsolatos szavazást megnyitom. Izrael. Izrael tehát. 14-es módosításra megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva van a szavazás. Stevens úr szeretne szólni. Nem, akkor folytassuk. Térjünk át Bocsánat, tehát akkor lezárom a szavazást. Elutasítva a következő a 18-as módosításról adják le kérem szavazatukat. Lezárom a szavazást. Elutasítva az egyes kompromisszummal kapcsolatos szavazást megnyitom. És most lezárom. Elfogadva. Stevens úr továbbra is. Kérném, hogy tegye meg hozzászólását, a 11-es módosításnál tartunk. Sajnos a tolmácsok nem hallják a hozzászólást. Hát Izraelnél tartunk, mindenképp Izraelnél járunk, és a 11-es módosítás, úgyhogy kérem ezt, ezt vegyék maguk elé, tehát a 11-es módosításnál járunk. Tehát a 11-es módosítással kapcsolatos szavazás megnyitva mindenképp biztosan Izraelnél járunk. A 9. oldalán az önök szavazólistájának a 9. 9. oldalán. Tehát a szavazó lista 9. oldalán járunk. Nos, töröljék ezt, amit elmondta, kimaradt a 43-as módosítás, a 8. oldalon a 43-as Tehát a kilencedik helyet lapozzanak kérem a nyolcadik oldalra, és a nyolcadik oldalon találják meg a 43-as módosítást, és erről adják le szavazatukat. Megnyitom a szavazást. A 43-as módosításra mindenki látta a szavazatát? Ez a nyolcadik oldalon található. Lezárom a szavazást elutasítva, és akkor most áttérünk a 11-es módosításra a preambulumoknál. Megítom a szavazást, tehát a 11-es módosítás. Lezárom a szavazást. Ez elfogadva. Most pedig áttérünk a négyes módosításra. Megnyitom a szavazást. Jó, hát akkor most ne szavazzunk, ehelyett eh, szavazzunk a final vote, a végső szavazatot adják le, kérném. Igazuk van, kedves kollégák? Megnyitom tehát a szavazást a végső szavazatra vonatkozóan. Ha mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadva 43 5 ellenében Tunéziával kapcsolatban átadom a szót. 12-es. Tunéziáról szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. És már is a végszavazásnál vagyunk. Mindenkinek jó lesz. Végszavazás Tunéziáról, megnyitom a szavazást. Végszavazásnál tartunk. Mindenki szavazott Tunéziáról, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 42 igen, 2 nem, 5 ö, tartózkodása. Marokkó következik, 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, és ahogy mindenki mondja, végszavazás következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 44 igennel, 2 nem előtt tartózkodása. Libanon következik. 12-es módosító. Megnyitom a szavazást. Libanon. Ne, ne, ne, nem beszéljen senkit nekem Egyiptomról, mert csak összezavarodom. Libanon. A szocialisták eldöntötték már, hogy hogy akarnak szavazni? Nyitva van még a szavazási lehetőség. Jó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kedves kollégák, 47-es módosító következik a hetedik oldalon a szavazólistám. 47-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Végszavazás következik. Végszavazás. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 igen, 2 nem, 5 tartózkodással elfogadtuk. Egyiptom, 13-as. 13-as. Megnyitom a szavazást természetesen, lezárom. Elutasítva, úgyhogy következik 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 25-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 42. A hetedik oldal. Nem, bocsánat. Nem szavazunk a 42-esről, hanem az 53-asról, a 8. oldalon. 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Preambulum bekezdések 5-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Algéria következik. 12-es módosító. Algéria. 12-es módosító. Lezárom a szavazást. Rosszul szavazott? Jó, lezárom most már elutasítva. 47-es a hetedik oldalon. 47-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, végszavazás következik, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk 41-2-5 arányban. Vége a szavazásnak, köszönöm a türelmüket, köszönöm szépen. Kedves kollégák! a technikusok újraindítják a rendszert, hogy a mikrofonok működjenek, úgyhogy a következő napi rendi pontig 5 perc szünetet rendelek el. Köszönöm szépen!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 maga Just crazy. Uh, dear colleagues, we're going to begin again. Kedves kollégák, akkor folytatjuk a napi rendi pontok tárgyalását. Most már hála a technikusoknak működnek a mikrofonok. A 18-as pont a következő, és ha mindenki kész, Manti úr itt van, kezdhetjük. Sorry, colleagues, very confusing. Elnézést, kedves kollégák, eléggé zűzavaros ez a ma délelőtt. Csak ellenőrizni akartam itt az segítőkről, nem fejeztek be ezt a pontot. Egy jelentés készítő legalább itt van, és Wikström asszonyt nem hallgattuk meg. Úgyhogy nem tudom, hogy esetleg ezt befejezhetnénk-e, mert nem volna jó. Nem tudom, biztos emlékszik mindenki arra, hogy a mikrofon pont a kellős közepén adta be a kulcsot. Úgyhogy akkor Melen, mint GUE árnyékjelentés készítő, kérem a véleményét az állásfoglalás tervezetről. Köszönöm szépen! Tekintettel a menekültügyi világnapra nagyon jó időzítés ez, rendkívül fontos ez az állásfoglalás a GUE számára. 27 ezren hunytak el, belefulladva a földközi tengerbe. De a számok magasabbak, mert ennyiről tudunk csak. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek az emberek hősök, feláldozták az életüket humanitárius célokra, akik a földközi tengeren életeket mentenek bármilyen fajta hajón, hősök, és így kell őket elismerni. Úgy tűnik, hogy az olasz kormány most nemzetközi jogot sért, ez alapjogokat is sért. Úgy gondolom ez az állásfoglalás nagyon fontos, hogy ellene tegyünk valamit. És úgy gondolom, hogy ha jobbak akarunk lenni az amerikai elnöknél, aki az anyákat elszakítja gyermekeiktől, akkor nekünk is tennünk kell valamit, amikor a jogokról van szó. Az úgynevezett facilitation irányelvvel kapcsolatban nagyon kritikusak voltunk már a kezdetek kezdetén, de vannak ilyen kivételek. Nevezetesen, hogy a humanitárius segítséget nyújtóknak kivételt kell biztosítani, egyszerűen nem lehet őket büntető jogi eljárás elé állítani. Ezt ki is kell használnunk, mint lehetőséget. Ezért szeretnénk az útmutatásokat, de szeretnénk, hogy nagyon világosan fogalmazzanak, hogy mit vár a bizottság ezzel kapcsolatban tőlünk. Köszönöm szépen. Thank you very much, Malin, and, uh... Köszönöm szépen, Melán, és eh, hát, eh, nagyon bosszantó, hogy ez félbeszakadt ez az eszmecsere a technikai bonyodalmak miatt. Az eh, egyetlen Judith Sargentini, aki nem kapott szót, de most itt kilépett a teremtől, úgyhogy mindjárt, a teremből mindjárt visszajön, úgyhogy nem, nem tudom, hogy mit kéne most akkor tegyünk. Átérünk rögtön a következő napi rendi pontra, talán hát kivételesen, amikor Sargentini visszajön, akkor megadom neki egy-két mondat erejéig a szót. Június 25-én lesz szó erről. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét és a megértését, és akkor most pedig térjünk vissza a napirendünkhöz, vagy a napirendünkre, a 18-as napirendi pontra és hát szeretettel köszöntjük Morgyú urat, és Hát az uniós visszafogadási megállapodások vérehajtásáról lesz szó, különös tekintettel a visszafogadási vagy együttségben zajló munkára, a visszafogadási megállapodások a kapcsolatban szeretettel köszöntjük Morgyi urat, a Digi Home főigazgató helyettesét köszönjük, hogy rendszeresen beszámolnak nekünk, és hát indi, külön megbeszélésekre is sor került, és hát nagyon nagyra értékeljük ezt a folyamatos elkötelezettséget. A bizottság természetesen köteles rendszeresen tájékoztatni a parlamentet, de a visszafogadási megállapodásoknak a végrehajtásáról hat havonta köteles beszámolni, illetve hát a visszafogadási vegyetbizottságnak a munkáról is tájékoztatni hivatott a írásban kért információt a parlament a jelenlegi fejleményekről és a munkátokról. Mielőtt megadnám a szót Mogyi úrnak, szeretném a Libe Bizottság részéről hangsúlyozni, hogy a hangsúlyozni azokat a hát aggályokat, amelyek esetleg sértik a jogainkat, és hát ez egyfajta figyelmeztetés, a szokásos figyelmeztetés az ezzel kapcsolatos előjogainkkal kapcsolatban de köszönöm különösen önnek, hogy hát rendszeresen tájékoztatással szolgálnak, és akkor ezzel most átadnám a szót önnek, és hát elnézésüket kérjük, hát az exodusért, amit itt sor került, meg a rend, rendhagyó szavazásra, de hát szó most akkor minden esetre az önnek. Kedves elnök úr, kedves tagok, ez az egyik hát legnagyobb kihívás, ami a migráció kezelésében fölmerül, tehát a megfelelő visszajutatása azoknak, akik nem maradhatnak az Európai Unióban, illetve az eredet országok visszafogadási kötelezettsége. Hadd kezdjem, én úgy gondolom, hogy mindig szükséges, hogy a megfelelő keretezést válaszuk. Ez nem az egyetlen hát célunk. A célunk továbbra is az, hogy stabil és jól előrelátható keret legyen, ami megfelelő egyensúlyt teremt a szolidaritás és, és a felelősség között, a hatékonyság és a méltányosság között igyekszünk humán és hatékony módon kezelni az egyik legnehezebb kérdést, egy holisztikus megközelítéssel. Próbáljuk a menedék rendszert hát megreformálni, és hát partneri szellemben kezelni a migrációt az Európai Unión belül és kívül, és úgy gondolom, hogy az erőfeszítéseink annak érdekében, hogy jobban védjük a külső határainkat, és az illeg illegális migrációt okait kezeljük, és hogy megnyerjük a harcot az embercsempészek ellen. Már is bizonyos eredményeket mutat, noha nem akarok túlzottan elégedetnek tudni, az ENSZ menekügyi biztonságának is segítséget nyújtottunk a libiai, a nigeri munkálataikban. Egy statisztikai adatot szeretnék megosztani önökkel. A 2017 májusban kezdett erőfeszítésünk óta 24 ezer sebezhető migráns visszajutásában nyújtottunk segítséget, és csak nem 33 ezer visszatért migránsnak jutottunk támogatást a reintegrációban, és hát jelentősen növeltük az erőfeszítéseinket a tekintetben, hogy fellépünk azokkal szemben, akik a leginkább felelősek, itt az embercsempészekre gondolok, Nigerben a hatóságokkal való együttműködésünk 2017-ben 86 letartóztatást eredményezett itt az embercsempészekkel szemben. Megnöveltük a támogatásunkat a kutató és mentő erőfeszítések tekintetében és a sivatagban. Tehát mindig a tengerökről volt eddig szó, de az embercsempészek mintegy 1100 embert hagytak a sivatagban, akiket megmentettünk. Ugye szó esett a, a, hát az okokról, az EU Trust Fund for Africa finanszíroz több különböző jelentős intézkedést. 146 program van folyamatban a három régióban, 2,4 milliárd euró jóváhagyott összeggel, és még a jelenlegi nehéz helyzetben is nagyon dolgunk azért, hogy arra ösztönözzük a tagállamokat, tagállamokat, hogy legális hát útvonalakat nyissanak meg. Úgy gondolom, hogy hangsúlyoznom kell ezt rögtön az elején, mert arra próbálok rávítani, rávilágítani, hogy mindezen frontokon működünk annak érdekében, hogy bebizonyítsuk, hogy Európa nem egyfajta erődítmény, és igyekszik továbbra is biztonságos menedéket adni, ugyanakkor a szendélyeknek megfelelően akarunk eljárni, és csak azoknak tudunk védelmet nyújtani, akiknek szükségük van rá, és akik nem megelelnek meg az igényeknek, és nincs joguk itt lenni, azokat vissza kell jutatni. Amikor utoljára találkoztunk november 27-én, akkor elég részletesen szóltunk el. Ha jól értem, most a korlátozott idő áll rendelkezésünkre a tolmácsok, tehát 12.30-ig érnek rá, úgyhogy nem olvasnám föl azt, amit korábban megküldtünk önöknek, hanem koncentráljunk talán a legújabb fejleményekre, és aztán utána lenne hely kérdésekre, válaszokra. Tehát hagyj ismételjem meg azt, hogy egy az Európai Uniós törvények szolidtárháza áll rendelkezésre, tehát az embereket csak alapos vizsgálatot követően lehet visszaküldeni, erre vonatkozóan vannak biztonsági garanciák, beleértve azt a kötelezettséget is a tagállamoknak, hogy meg kell vizsgálniuk az ezzel visszajutatással kockázatot is, és úgy gondolom, hogy ez megfelelő biztonsági garancia, amit nem lehet elkerülni, vagy kikerülni, májusban az Eurostat nyilvánosságra hozta a 2010-es visszajutatási adatait. Azt tapasztaljuk, hogy a visszaküldött migránsok száma várhatóan növekezni fog jelentősen a 2015-16-os hát nagy menekült hullám követően. Azt is tapasztaltuk, hogy az elismerési ráta csökkent az Európai Unióban, 58% volt ez 15-ben, 36% ot 2016-ban, és most 31% ot 2017-ben. Ez természetesen hát egy, egy magasabb számot eredményez azoknak a számát, akiknek vissza kell térniük, és azt is tapasztaltuk, és hát ez nagyon érdekes, különösen, ha megnézzük az Eurostat által kibocsátott statisztikákat, hogy a teljes visszajutatók száma a politikai jelentőség ellenére 2017-ben csökkent 20%-kal, tehát 226 ezer emberről, akiket 2016-ban eh, viszont 189 ezerre 2017-ben csökkenés tapasztalható az Európai Unió visszatérési számban 46%-ról 37%-ra 2016-ról 17-re. Ennek sok oka van, az egyik talán az, hogy azok az emberek, akik 2016-ban eh, eh, visszakerültek, tehát sok ember Nyugat-Balkánról szám, származott, akik hát könnyebben visszaküldhetők. Azt is tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a kooperatív országokhoz való visszatérés elég jól működött. Úgy gondolom ez részben a visszafogadási megállapodásoknak köszönhető, illetve a Frontex támogatásának a tagállamok egyre inkább vissza tudják küldeni az embereket egyfajta normál helyzetbe. Azt tapasztaltuk azonban, hogy a nem együttműködő államokból származó migránsok, tehát azok az országok, amelyek nem hajlandóak együttműködni velünk, ezeknek a száma nő, és hát ez problémát jelent, mert az azt is jelenti, hogy egyre több ember él egyfajta ilyen limbo állapotban az Európai Unióban, tehát nincs joga itt maradni, de a származási ország nem fogadja vissza őket, sokkal jobb együttműködésre van szükség itt a származási országgal, illetve a tagállamok hatékonyságának a növelésére is szüksége. Az Európai Unió szintjén mi mindent megtenni, hogy támogassuk a tagáram, államoknak és az Európai Unió illetékes hatósága megnövekedett mandátummal rendelkezik. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy idén április végéig az Európai Határügynökség 111 visszaküldési akciót koordinált és szervezett a tagállamokban szemben a 2016-os év ugyanilyen időszakában 39-es számmal. Úgyhogy ez egy komoly, komoly növekedés növekedés. Nemrég írtunk alá egy szerződést, egy európai visszaküldési reintegrációs hálózatról, ez a munka július 1 kezdődne, és ezzel növekszik a hatékonyság a visszaküldésnek, megkönnyítve a visszaküldést, illetve innovatív reintegrációs csomagokat alakít ki a, az önkéntes visszatérésnél, és hát a preferenciánk továbbra is, és ezt hangsúlyozni szeretném, az önkéntes visszatérés, mint preferált megoldást, és azt tapasztaltuk, hogy valamennyi országban van egy ilyen asszisztált segített önkéntes visszatérést, bizonyos helyzetekben ez közvetlen Európai Uniós finanszírozással alakult ki, és hát ha megnézzük az önkéntes visszatérést, itt is egy, egy, egy csökkenést tapasztaltunk a legfrissebb statisztikák szerint, ez kb. 20%-ra tehető. És hát itt a kapcsolat az önkéntes és a kötelező visszatérés között, a önkéntesség akkor működik jól, hogyha ott van a horizonton a kötelező visszatérés. Tehát ha nem hajlandó együttműködni migráns, akkor megvan az opció annak, hogy kötelező visszaküldést alkalmazunk. Nos, tehát ez pontosan az a kérdés, amivel kapcsolatban együttműködésre van szükség a származási országokkal, és ez az a terület, ahol a megoldások az Európai Uniós szinten tényleges értéket jelenthetnek szemben a bilaterális megállapodások jelentette, hát ilyen patchwork megoldása. Hadd fogalmazzak nagyon világosan, hiszen az elnök a nyitó szavaiban arra utalt, hogy a parlament nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy priorizáljunk, ahol lehetséges a jogi elkötelezettsége. A bizottság preferált megoldása szintén az, hogy a jogi elkötelezettséget, kötelezettségvállalásokat helyezzük előtérbe. Ezt tettük számos országgal elmondhatom talán, hogy a legtöbb országgal ez volt a megközelítés, ugyanakkor figyelembe kell azt is vennünk, hogy a illegálisan harmadik országba költözött állampolgárok visszafogadása egy meglevő jogi kötelezettség. Figyelembe kell venni a harmadik országok politikai érzékenységét, az administratív rugalmasságot és preferenciáit, és e tekintetben fontos az együttműködést, az eredményre összpontosítani, miközben tiszteletben tartjuk az európai és a nemzetközi törvényeket, és hát ezért van az, hogy a néha gyakorlati megoldásokra van szükség olyan esetekben, ahol a partnerek nem akarnak formális visszafogadási megállapodást és amikor ilyen, ilyen nem jogi értelemben kötelező visszafogadási megoldásokról beszélek, és hangsúlyozni, ezek nem jelentenek újabb kötelezettségeket, akkor ilyen operatív eljárások vannak, amik struktúrált és hatékony együttműködés jelentenek a visszafogadásra. És hát ez a megközelítés elég jelentős eredményeket eredményezett 2017-ben. Az Európai Uniós érkezések száma csökkent, részben köszönhető a globális erőfeszítéseinknek, és hát direkt összefüggés tapasztalható ezen csökkenés, és az új megállapodások elretentő a hatásán. Ezt nehéz statisztikusan igazolni, de már látjuk ennek a hatását, és azt is látjuk, hogy mostanra tényé vált, hogy a kevésbé együttműködő országok a múltban, így például Etiópia, Guinea, Bangladesh végre teljes felelősséget vállalnak a saját állampolgáraikért, akik nem jogosultak az Európai Unióban maradni, és megvalósítják azokat az eljárásokat, amelyekről megállapodás született, tehát az azonosítás és a dokumentáció. És ez elég jelentős előrelépés azóta, hogy utoljára itt találkoztunk. Úgy gondolom tehát, hogy konkrét eredményeket látunk a tagállamokban, akkor is, hogyha ez a kezdeti fázis még alacsony számokat jelent. Megint csak nem fogom megismételni mindazt, amit már írásban is megkaptak korábban a hónap során. Úgy gondolom, hogy több részlettel és több eredménnyel találkoztak. A, megint csak nem akarom megismételni azt, ami a május 16-i jelentésünkben szerepelt. Engedjenek meg azonban, hogy néhány fejleményre utaljak, ami az els, elmúlt hat hónapban történt. Ahogy korábban mondtam, ha nem mondok konkrét országot, ez nem jelenti azt, hogy amikor a kérdés-válaszokra kerül sor, nem mehetnénk részletekbe. Tehát ha megnézzük, hogy az elmúlt hónapokban, hetekben hol történt tényleges előrelépés, akkor a Gambiát kell megemlítenem, ahol egy nem kötelező érvényű megoldás született, ahol a gambiai kormány nyal az eljárás jó megoldásai, vagy jó gyakorlatait vezetük be májusban, ezzel kapcsolatban elfogadásunkról biztosítottuk a gambiai kormányt, és ez hat hónap múlva lép életbe, egy bizonyos időszakra szükség volt átmeneti időszakra. Aztán, ha megnézzük Afganisztán, ami egy nagyon érzékeny ország, amit is a parlament is hát szorosan figyelt, itt egy nagyon fontos hírt kell megosztak önökkel, ez pedig az, hogy az elmúlt Európai Menekültügyi Iroda Management Boardja egy jó új igazgatót nevezett ki, és itt ország iránymutatást fogadott el Afganisztánnal kapcsolatban. A tagállamok menekültügyi hatóságának közös értékelését teszi lehetővé, és jobb megkülönböztetést eredményez a különböző afganisztáni országrészek között. Ez gondolom, egy nagyon fontos eszköz, mert ez egy a menekültügyi döntések konvergenciáját segíti elő. Afganisztán továbbra is az egyik legkomolyabb vagy legfontosabb származási ország. 2016-ban második volt, több mint 180 menekült kérelemmel. 2017-re ez kicsit lecsökkent, 48 ezerre és hát az elismerési ráta is csökkent 60-ról 30 ra 2017-re, és hát amint tudják, aláírtuk az Európai Afganisztán Joint Way Forward dokumentumot. Úgy gondolom, hogy ez jól meg, megvaló, ennek jó irányba halad a végrehajtása. Májusban a munkacsoport negyedik ülésére került sor Kabulban vízumokról, eszkok számára, és így tovább, és így tovább volt ott szó és olyan helyeken, ahol nincs afgán követség, tehát ez nagyon gondos, alapos előkészítéssel végzi a munkát ez a csoport. Ami Bangladest illeti, 2017-ben bangladesi állampolgárok jelentették az egyes számú nem afrikai csoportot, mostanra sikerült standard működési eljárásokat kialakítani a visszajuttatásáról azoknak a személyeknek, akik nem jogosultak itt maradni. Ez tavaly szeptemberben került elfogadásra. Áprilisban került szól a második közös munkacsoport ülésére, ahol a külügyminisztérium vállalta, hogy a követségekkel együttműködve igyekszik elősegíteni az eljárást a nem jogosult itt tartózkodókkal és látható a politikai elkötelezettség is. Etiópia a következő ország, ami szintén egy olyan hát, téma, ami nagy, nagy érdeklődés övezett 2017-ben világos határidők születtek, és hát megszülettek a, a szabályok a utazási úti okmányok kibocsátásával kapcsolatban, gondolok itt a nem önkéntes visszajutatásra. Ez egy nemzetközi kötelezettség, és a diplomáciai testületeknek ki kell adniuk az úti okmányt, hogyha ezzel vonatkozó döntés született, és akkor most itt abba hagyom, hogy legyen idő még a kérdés-válasz részre. Gini esetében ez az ország a hármas számú legnagyobb kibocsátó ország. 2017-ben egy azonosítási és visszajutatási keretet alakítottunk ki ami nagyon nagy segítséget jelent itt az adminisztratív kapacitások megfelelő kihasználásában. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a tagállamaink egyike másika már használja ezeket az erőforrásokat pozitív eredményekkel. Szeretném azonban azt látni, hogy a tagállamok egyre inkább igénybe veszik ezt. Azt is látjuk, hogy némi fejlődés tapasztalható a konzulális hatóságokkal való kapcsolatokban, és az e, első közös visszajutatási e, műveletet is láthattuk. Úgy gondolom, hogy lassú a fejlődés, de már e, mutatkoznak jelei annak, hogy ez a visszajutatás egyre inkább reális kilátás, és hát a kötelező visszajutatás hát lehetősége a az önkéntes visszajutatás már hajtja a vizet. Köszönöm szépen, Simon. Csak egy pár percünk van, mivel a tolmácsok 12.30-kor befejezik a munkát, utána angolul fogjuk folytatni. Krisztinnek adnám a szót. Start with Mary Christine, sorry. Krisztin. Krisztin, légy szíves. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy ma a menekültügyi világnap van és tavaly óta 3 millióval nőtt a menekültek száma, kétharmaduk az ENSZ terminológia szerint szíriaiak, afgánok, délszudániak és szomáliaiak. Úgyhogy amikor önt hallgatom, de hát ez nem az első alkalom, hogy nem értünk egyet, egy kicsit nehezen tudok megérteni egy-két dolgot. Először is úgy teszünk, mintha menekült jog homogén lenne az egész EU-ban mintha minden harmadik országból származónak ugyanolyan lehetősége van, attól függően, hogy milyen országba kerül. De ez nem így van. Ez nem igaz például az afgánok esetében. Vannak másodlagos mozgalmak Németország és Franciaország között, mert Franciaország, ezt nem igazán értem, többet fogad be, mint Németország. Nagy örömmel hallgattam, amikor azt mondta, hogy az önkéntes visszatérést preferálja. Én azt mondanám, hogy nem kellene, hogy legyen kötelezettség. Ez egyszerűbb lenne és jobban megfelelne ahhoz a, annak a helyzetnek, amely az érintettek helyzetét illeti. Ön azt mondja, hogy az országnak kötelességük befogadni valakit, aki elhagyta a saját hazáját, de aztán ott van az emberi jogi karta 13. cikke, ezt a kettőt össze kellene egyeztetni. Azt is, amikor azt mondják a hatóságok, hogy úti okmányt kell kiadni, és hozzá kell járulni az azonosítási folyamatban. Nos, ami Etiópiát illeti, és a szudáni rendőrséget, amikor hazám területére jöttek, hogy azonosítsanak egy-két ilyen nemzetiséget, akiből visszaküldtek Franciaországba ból ö, szudániakat, és azonnal meg is ö, kínozták őket. Úgyhogy ö, ma ahhoz gratulálunk, hogy milyen, sok, mi, na, milyen nagy mértékben csökkent a menekült státuszkérők száma. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy ami a világban történik, ahhoz képest óriási a probléma, és figyelembe kell vennünk, hogy milyen világos, világszintű válság van a, a menekültek szintjén, és pontosan az ellenkezőjét tesszük. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Anna Gomes. Köszönöm szépen. Szó szerint egyetértek azzal, amit Verzsia asszony mondott. Hogy tegyem hozzá, hogy most jártam Katanyában egy terrorizmus ellenes bizottsággal, és azt láttuk, hogy a migránsok és menekültek beáramlása drámaian visszaesett. Ugyanakkor viszont azt is tudjuk, hogy néhány tagállam nem csak hogy képtelen, hanem szándékosan megengedi, hogy az ember csempészek kezébe kerüljön a menekültek szállítása. Például nézzük meg a hajót, ami rendszeresen hoz Máltáról Gonzálóba vagy Kátányába menekülteket. Mi is tudjuk, a bizottság is tudja, hatalmas a botrány, hogy Máltán van egy terv, Schengeni és nemzeti vízumokat árusítanak, hogy az algír nemzetiségűek megvehessék ezt, és utána mutathassák, hogy van máltai vízumom, felszáll a hajóra, és aztán Katanyában nincsen ellenőrzés, ezt maguk az olasz hatóságok mondták. A reptéren ugyanez a probléma. Úgyhogy a tagállamok jó, át akarják adni a csempészek kezébe a forgalmat. Pontosan ez a probléma. Ön említette az ENSZ programját, a Líbiába való visszatérítéseket, illetően, amiben az EU is részt vesz. Tehát Líbiából a bizottság mit mond, mit mond arról, hogy az ENSZ szankciói Líbia ellenében hat ö, embert érintenek, három katonai vezető, és kettőjükről egyértelműen bebizonyosodott, hogy az EU pénzeli őket, és részt vettek kínzásokban. És az ő kezükben van a hálózat, amely az embereket felteszi a kompra, és például a Sofia művelet, a Nafornak a művelete, az veszélyeztetett, egymásra mutogatások vannak a civil szervezetekkel, a civil szervezeteknek muszáj ott lenni, mert ha nincsenek, akkor senki sem halássza ki a menekülteket. A Sofia műveletnek nincs mandátuma, hogy embereket mentsenek. Persze, hogyha nemzetközi vizeken találnak a vízben embert, kimentik, de egyébként nem. Pont ezért van az, hogy muszáj a civil szervezeteknek elvégezni ezt a munkát. Úgyhogy önt kérdezem. A bizottság hogy számol el ezekkel a pénzekkel, amiket azoknak juttat, akiket az ENSZ tiltó listára tett. Hogy lehet, hogy nem vállalják a felelősséget? Én azzal vádolom önöket, hogy tudatosan elősegítik az emberkereskedő hálózatok munkáját, akik az EU-ba beáramoltatják a menekülteket. Megint emlékeztetnék, a tolmácsolás 12.30-ig érhető el. Judit, már mondtuk, mondtam, hogy a Facilitation Point napirendi pontot azt közben letudtuk, úgyhogy akkor megadom neked most a szót. Köszönöm szépen. És egyetértek a tolmácsok által eszközölt módszerekkel. Köszönöm szépen a bizottságnak a levelüket és azt is köszönöm, hogy egyre tárgyiasabb és egyre tényalapúbb a éves jelentésük. De a kérdés az, hogy a következő alkalommal, amikor megemlítenek országokat, akkor azok a táblázatba is belekerüljenek? Etiópiáról szeretném tudni, hogy pontosan mennyi a visszatérítettek száma hiszen nagyon fontos lenne tudni, hogy pontosan a visszafogadási procedúrának mi az eredménye számszerűen. Nem voltam itt a beszámolója elején, lehet, hogy beszélt erről, de Tunézia és Marokkó. Állandóan felmerül az a kérdés, hogy Európa nem csak arra kéri őket, hogy a saját állampolgáraikat fogadják vissza, hanem azokat is, akik az országokon keresztül jutottak az EU-ba. Hát ezt Tunézia és Marokko nem fogadja el. Én meg is értem. Úgyhogy akkor mi, mint Unió, továbbra is rakaszkodunk hozzá, hogy ezt kérjük. Én szkeptikus vagyok ez ügyben, de azt gondolom, hogy egy menedékes politikának része a visszatérítés is. Ön azt mondja, hogy nem haladtak előre, de az unió oldaláról tehetünk valamit? Etiópia. Látom, hogy holnap napi renden szerepel. Ez jó ötletnek tartom, mert szerintem ezzel foglalkoznunk kell, de azért fölteszem itt is a kérdést most. Etiópiával az egyezményt nem tették közzé, de megszavazták egy tanácsi ülésen az akvakultúrás miniszterek találkozóján. Mindegy. Az első cikk az azt mondja, hogy ez nem egy jogi aktus, és nem csak az önkéntes, hanem a kényszer visszatérítésekről szó esik, hogy Etiópia elfogadja ezeket. Ez egyáltalán nem összeegyeztethető az abidzsáni tárgyalások eredményével. Azt mondtuk, hogy csak önkéntes visszatérítés lesz, és ezt mondta a nagykövetség is, úgyhogy akkor van ez a nem létező, de tanács által mégiscsak megszavazott aktus, úgyhogy erről mit tud mondani, és a parlament kezében mikor kerül ez a szöveg hivatalosan? Akkor két percet kap, amire tolmácsolást is kap a választadásra, tessék. Rendben, köszönöm szépen. Akkor Verzsie asszony. Megint csak szeretném hangsúlyozni. Nincsen kényszer visszatérítés. Csak akkor, ha egyére szabott eljárást folytatunk, amely részletesen megvizsgálja az érintett személynek az esetét, különös tekintettel arra az országra, honnan származik az egyén ezt az eljárást a jogalkotás engedélyezi, és lehetővé teszi az érintett személynek, hogy bíróság elé vigyék ezt az ügyet, ha nem értenek egyet. Úgyhogy vigyáznunk kell. Sohasem beszélünk visszatérítésről olyan esetekben, ahol valaki menedékjogot kapott. Ilyen esetben nincs visszatérítés csak egyéni elbírálás alapon, olyan, olyan személyek esetében, akik nem kaptak menedékjogot. Viszont teljes mértékben igaza van abban, hogy még mindig nagyon nagy az egyet nem értés azt illetően, hogy mivel jár a menedékjog. Aztán Verzsia asszony is mondta, az afgán állampolgárok esetében van olyan, hogy 1%-ban hagyják jóvá a kérelmüket, és egy másik tagállamban 99%-ban. Úgyhogy ez egy kettős politika. Attól már csak szeretnék tájékoztatni a hallgatóságot, hogy 12.30-kor véget ér a tolmácsolás. And basis for an understanding of the um, asylum situation and the case situation in the third country.